Dear colleagues, I'm going to begin the meeting. Um, Kezdjük akkor a mai ülést. Időben. And I will Először is a bejelentéseket. Moments until the votes. És utána pedig a szavazást kezdjük. Tudom, hogy mások jönnek még, de már megkezdem az elnök bejelentéseivel, és meg kell azt nézzük, hogy a szavazásra mindenki megérkezik. Tehát az elnök közleményei. Először is a következő programváltozásokat szeretném felolvasni, legalább a koordinátorok hallgassanak. 10 óra 15-kor a 10.45-ös programot 1015 re rakjuk. Koordinátorok figyeljenek, 18-as pont EU kutatás 10 óra 15-kor a, a 15 óra helyett, és a, és a digitális kereskedelmi stratégiáról 10-15-kor szavazunk 11-12-13-as napi rendi pontokat november 6-ára hatalasztottuk, 19-es a pénzmosásról 15.45-kor, a 16.30 helyett a 20-as pont az európai stratégiáról szintén elmarad a mai programból. Ha más nem módosítunk, akkor ilyen formában elfogadjuk. A nyelvi profil nincs horvát, dán, máltai és gél tolmácsolás. Az előadák Barbara Spinelli saját kezdeményezésű jelentés, szabadság, média, pluralizmus az EU-ban. Szigonász kollega a mentesítés 2016-os Europol, Eurojust, Frontex, a stb. mentesítésről, a horizontális ügynökségekről. Elfogadja a szakbizottság ezeket? Igen, elfogadja. Jóvá hagyja a LIBE nap beosztás A következő ülésen szavazunk erről. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a munkaprogram elfogadását az igazságügyi program munkaprogramjának elfogadását a Liber kometológiai szakbizottság, kometológia eljáráson keresztül fogjuk a tagoknak az előre meghatározott határidő előtt átadni. Ha valakinek ezzel szemben ellenvetése van, akkor október 27-e keresse meg a titkárságot. Mint tudják, 8 órakor kezdjük ma a szavazást, mindenkinél itt van az elektronikus szavazókártyája, mert minden szavazás elektronikus lesz. Kedves kollégák, ha mindenki legalább félig elcsöndesedett, nyugi. Addig nem szavazok, amíg nem ellenőrizzük, hogy mindenki itt van, ne. Wikström asszony, ügyrendi kérdés? Had, egy percre hadd kapja meg a szót. Még nem. Az, én csak azt javaslom, hogy hallgassunk végre el. És a máltai helyzet miatt egy perces némar csendet szeretnék elrendelni, utána a szavazás. Kedves kollégák, Mielőtt a szavazást megkezdjük, hadd nézzek, koordinátoroknál körbenézek, mindenki itt van. Kérem a figyelmüket. Mint mindenkit, kérek, figyeljenek, kérem. Köszönöm, Heinz. Mint mindenki tudja, kollégák, október 16-án a máltai feltáró újságírót egy autóbomba támadásban megölték. Kérem, kedves kollégák, csöndben jöjjenek be a terembe. A nyomozó újságíró Defni Karanit, mint mindannyian tudjuk, autóbomba támadással megölték. Különleges feltáró munkát végzett, nagyon fontos, több nagyon fontos kérdésben aktív szerepet vállalt a korrupciós egyet, ügyek feltárásában, a Panama dokumentumok lakosság elétárásában, és ezért a sajtószabadság mellett áll ki. Egy perces néma felállással kérem, hogy adozzunk a tiszteletének. Thank you very much, colleagues. Köszönöm, kollégák. Akkor eh, kezdjük meg a szavazást, elektronikus szavazást. A Dublini dokumentum. Wikström asszony szeretne szót kérni. Előtte viszont még egyszer a koordinátorokat kérem, mindenki itt van, ellenőrizték. Ha nem, akkor kérem tájékoztassanak. Wikström asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon hosszú utat jártunk be a ma reggeli szavazásig, és nagy, hoz, nagyon hosszú nap előtt is állunk. Szerettem volna a lehetőséget megragadni arra, hogy mindannyiuknak köszönetet mondjak szívből mindenkinek, aki a dokumentumon dolgozott. A kemény munka, türelem és elkötelezettség nélkül a titkárság, a bizottsági titkárság, a jogi szolgálat, a kollégák és csapataik munkája nélkül nem jutottunk volna el idáig. Nos, a szavazás 21 árnyék előadóülésen elnyelvés után jött létre számtalan technikai ülések menet közben, és különösen hálás vagyok azoknak a kollégáknak, hogy mindenki hajlandó volt arra, hogy az összes többi kollega véleményét megértse. Köszönöm. A benyomásom az volt, hogy a parlament ki tudja mutatni, hogy egységes, erős hangon tudunk beszélni. Ez történelmi bizonyos értelemben, és remélhetőleg inspirációt ad a tanácsbeli tárgyalóknak, és széles konszenzus volt a tekintetben is, ami tulajdonképpen az Euróbarométer legutóbbi eredménye is volt, hogy meg akarunk állapodni a migráció kérdésében. Ez egy kulcs, kulcskérdés. Az európai menekültügyi rendszer a gyakorlat, olyat akarunk, ami a gyakorlatban működik és tisztességes. Remélhetőleg valóban érezni fogjuk, hogy fontos lépést tettünk, és a tanácsot ösztönzi ez a pragmatikus, odafigyelő együttműködés, amely a gyakorlati megoldásokra összpontosít. Ez az, ami miatt ez az intézmény eljuthatott idáig a mai reggel. Köszönöm szépen még egyszer mindannyiuknak, és akkor kérem, hogy kezdjük meg a szavazást. Fixrom asszony, valóban szeretném elkezdeni, de kérdezem még, hogy van-e másnak. Azt kérdezem, hogy miért nincs cseh tolmácsolás? Cseh köztársaságból nagyon sokan hallgatni akarják ezt, hiszen webstreaming van. Szeretném, hogyha elmondaná előre, mert az azért mert én az, az újságíróknak azt az üzenetet adtam, hogy lesz formácsol, tolmácsolás. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy nincs tolmácsolás cseh nyelven, különösen azért, hogy olyan érzékeny helyzetben vagyunk ma reggel a választásnál. Meg fogom a magyarázatot adni erre. Elnézést kérek öntől és a kollégáktól. Azt mondták, hogy van csetolmácsolás. Egyébként most mondják éppen, ott ülnek a kabinban a... Tehát azt mondták éppen, hogy kellene, hogy legyen csetolmácsolás. Megkezdjük a szavazást, de menet közben ellenőrizzük. a 41 per 1-es bekezdésnél a módosítás 965-ös kiesik, ezért a 91-93, bocsánat, 961-62-63-64 elfogadását követően a 965 tehát okafogyottá válik. Tehát akkor most kezdjék 001, 002, 003 identikus, megnyitom tehát a szavazást az első azonos csomagokra. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Finelni asszony nincs itt a kártyája, nem működik. Nagyon fontos, hogy mindenki szavazzon. Hogyha esetleg átülne valahova máshová, próbálja meg egy másik berendezésben. Szeretném látni, hogy mindenki tud szavazni. Egyes kompromisszum megnyitom. Tehát nem, akkor még egyes cég 286-287-re megnyitom a szavazást, javít az elnök. Lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszum megnyitom. Lezárom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 Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. I'm sorry, colleagues, amendment 300. Elnézést, kollégák, mondja az elnök, 300-asra megnyitom a szavazást. 300-as módosító. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum megnyitom. A 17. oldalon tartunk. Hármas kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom. A 19. oldalon van. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. hetes kompromisszum. A 32-es oldalon megnyitom. A 32-es oldalon tartunk. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. 40. oldalon megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 9-es kompromisszum a 41-es oldalon. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum 44. oldalon. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 11-es kompromisszum. A 45. oldalon megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. 12-es. Ugyanezen az oldalon megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum a 46. oldalon megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. A 48. oldalon megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Ugyanezen az oldalon megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 16-os a 49. oldalon megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum a 49. oldalon megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum az 51. oldalon. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum az 53. oldalon megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Huszas kompromisszum. Az 54-es oldalam. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es, az 55. oldalon megnyitom. Lezárom elfogadtuk. A 22-es kompromisszum az 57. oldalon. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum az 58. oldalon. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum 59-es oldal megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 25-ös cikk 695 megnyitom. 697. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum. 60. oldal megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Magától értetődőnek veszem már szinte. Igen, és elfogadtuk. Jó. A 720-721-es azonos, a 62-es oldalon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63. 26-os kompromisszum, 62, 63. oldal. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum, 67. oldal. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hét, 769-es módosító, megnyitom. Elnézést kér az elnök. Igen, 769-ről van szó. 769, 70. oldal. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonkilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es módosító, 871 és 872-es, a 83. oldalon vagyunk. És emellett 873 egészen a 880-ig megegyezik. Ezek a 83-as, 84-es oldalon találhatók. Megnyitom a szavazást. Mindenki követett? 94-es módosító, illetve 880-ig bezárólag. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. egyes kompromisszum, 89. oldal, kollégák. 31-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum, 90. oldal. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. os egyforma módosító 93. oldal, megnyitom a szavazást. Az elnök elnézést kér. Tisztelt kollégák, az én hibám volt, ezt visszavonjuk ezt a szavazást, visszalépünk a 33-as kompromisszumra. Ez könnyű eltéveszt, elhibázni, a 33-as kompromisszum az oda tetején van. Megnyitom az szavazást, 92. oldalon vagyunk, 33-as kompromisszum. Mindenki szavazott a 33-as kompromisszumról a 92. oldalon, még mindig nyitva van a szavazás, most lezárom, és elfogadtuk. Elnézést kérek. Most léphetünk tovább a 953, 954, 955 és 56-os módosítóra, amelyek megegyeznek a 93. oldalon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mrs. Stevens, hozzá kíván szólni? Elnézést, előbb lezárnám a szavazást. Igen, lezártam a szavazást. És elutasítottuk. Mrs. Stevens, megadom a szót. Elnézést kérek, nem akartam ezt megszakítani, de mindig megadja az oldalszámot. Ez azonban csak azon listákra vonatkozik, akik a, az öncsoportjából származnak. Nekem teljesen más az oldal számozásom, ezért nem tudom így követni. Ezért kérem szépen, inkább a kompromisszum számokat mondja, így nem zavar össze mindenkit. Köszönöm. Valóban igazából én az elnöki listából dolgoztam, az SND listájából, de elnézést kérek, csak segíteni akartam, ezek szerint nem segítettem sokat. Elnézést, akkor kihagyjuk az oldalszámokat, és nem is említem ezeket, csak a módosítók számát. Elnézést kérek még egyszer. 957-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 958-as módosító, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 97-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 960-as módosító, 961-es, 62-es, 963-as, 64-es, egy, megegyezőek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 98-as módosító, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. es 971 es 971 es 972 es 973-as, 974-es módosítók megegyeznek, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 991-es módosító, megnyitom, az, megnyitom az adást. 991-es módosító továbbra is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Afet 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 993-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 994-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 996-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 997-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 37-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tíz, tizenegyes, 108-as módosító. Elnézést kér az elnök. 10-11-es módosítás, szavazunk. Nem mondok oldalszámot, az biztos. Ilyen hibát még egyszer nem követek el. 10-11-es módosító, 1011-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 108-as és 1012-es megegyező módosítók, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most lássuk a hivatkozásokat. 113-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 114-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 115-ös módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 116-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ezután a preambulum 117-es módosító. Elnézést kér az elnök. A 118-assal kezdjük, a 117-es okafogyott. 118-as módosító szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 119-es és a 120-as megegyezik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 123-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Afet 2-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 137-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Afet 7-es. Önök kell megtalálni saját maguknak az oldalt. Nem merek többé oldalszámot mondani. 26-os preambulum bekezdés, ezzel tudok segíteni egy kicsit. Gomez asszony, őszintén nem fogok oldalszámot mondani, nem szabad. Továbbra is nyitva van a szav- nyitott a szavazás. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 265-ös módosító. Megnyitom a szavazást. 265-ös módosító, 38A preambulum bekezdés. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 268-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Afed 9, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 269-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 277-es módosító. Megnyitom a szavazást. 277. Lezárom. Elutasítottuk kollégák, akkor végső szavazás, név szerinti szavazás a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43 mellette, 16 ellene, nem volt tartózkodás. Végül pedig a tárgyalások megkezdéséről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. a mellette, 14 mellette, tartózkodások nélkül. Gratulálok! Gratulálok az előadónak és az árnyék előadóknak is. tisztelt kollégák, mindenkinek köszönöm a megfelelő hozzáállást a szavazás alatt. Nagyon sokat segítettek. Most pedig, tisztelt kollégák, tovább kell lépnünk a következő szavazásra. Van lista? Gratulálok mindenkinek, aki részt vett az előző dosszéban, most azonban tovább kell lépnünk. A következő szavazással folytatjuk. az ETIAS rendszerről, az Európai Utazás és Információs Rendszerről. Gál Kinga az előadónk. Szeretné átvenni a szót még a szavazás előtt? Megadom a lehetőséget. Igen, köszönöm. Csupán szeretnék köszönetet mondani árnyékelődömnek, tanácsadóinknak és a titkárságnak is, Katrin, azért a nagyon komoly munkáért, amelyet nagyon rövid idő alatt tettek le az asztalra. Nagyon nagyra értékelem a közös munkát, még akkor is, hogyha nem, állapot, nem egyeztünk meg mindenben. Úgy vélem, nagyon jó munkakultúránk volt. És nagyon remélem, hogy ez a későbbiekben is végig kísér minket a szavazás során is. Köszönöm, kollégák! Köszönjük az előadónak, folytathatjuk a munkánkat a szavazással. Először a 70-es cikkről szavazunk a kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Tisztelt kollégák, csak egy kis magyarázat két szavazatra van felosztva. Először a B eljárásról, B eljárás az első, erről szavaznunk kell, majd ezt követően szavazhatunk a végső jelentésről. Mindenki elfogadja ezt? Akkor így lesz. Vagyis először a 71 cikkre vonatkozó és a 82-esre vonatkozó kompromisszumról fogunk szavazni, majd a végső szavazás következik. Tehát a kompromisszum és a 60-as, 70-es cikk, újból megnyitom a szavazást, amely az előbb is meg lett már nyitva. Kérem szavazzanak. Ez a 70-es cikkre vonatkozó kompromisszum a végső szavazás előtti eljárás. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Majd a 82-es cikkre vonatkozó kompromisszum. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtok ezt is. A módosított szövegről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk három tartózkodás négy ellenszavazat mellett, és megkezdődhetnek a tárgyalások. Meg erről is szavazunk. Megnyitom. lezárom. Elfogadtuk 53-4 ellen szavazattal. Gratulálok az előadónak. Ezzel rátérünk a második részre. Kedves kollégák, a második rész következek. Ez a fő lista, amit megkaptak. 146, 147, 148-as módosítóval kezdjük. Cheers. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Mindenki részt vesz a szavazáson? Mindenben kompromisszum az első cikkről. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Három 37-es módosító. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes, komprom- kettes cikről a kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Harmadik cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. Compromise on Article 4. Négyes cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk hatos cikk kompromisszuma. Lezárom. That's carried. Amendment. Elfogadni. 390-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva hetes cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 9-es cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 10A kompromisszum, cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 11-es cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 12-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 13-as cikk kompromisszum Lezárom. Elfogadva. 14-es cikk. Kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. Az oktatás törlése. Többen szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ez occupation szó, foglalkoztatás törlése. El, lezártam, elfogadtuk. Vote on deleting IP address. The vote is open. Az IP cím kapcsolatos módosítás. Lezárom. Elutasítva 15-ös kompromisszum. A 15-ös cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Lezárom. elfogadva. tizenkettes megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 16-os cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadva. 17-es cikk kompromisszuma. Lezárom. Elfogadva. 18. cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 19-es cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 20-as cikk kompromisszum, 20-as cikk tehát. Lezárom. Elfogadva. 21-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 22-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 23-as cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 24-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 25-ös kompromisszum. Cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 26-26 A cikke kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Kedves kollégák, még néhányan szavaznak, ami nem tudom miért tart. Lezárom mindjárt, lezárom. fárasztó, én is belátom persze, egy, de azért szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 27-es csik kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 28-as cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 29, 29A kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. as módosító megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 30-as cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 31-es cikk kompromisszum. Megnyitva. Lezárva. Elfogadva. 32-es cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 33-as cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 34-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 35-ös cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 36-os cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 37-es megnyitom, lezárom, elfogadva. 38-as, megnyitom, lezárom, elfogadva. 39-es, megnyitom, lezárom, elfogadva. 875-ös módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 40-es cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 41-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 42-es cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 43-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 44-es cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 45-ös cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 46-os kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 47-es cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 48-as cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 49-es cikk, megnyitom a kompromisszummal kapcsolatos adást. lezárom, elfogadva. 51-es, 50-es cikk, kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 51-es cikk, kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 52-es cikk, kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 52A kompromisszum. Megnyitom, lezárom, elfogadva. 53-as cikk, kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 54-es 53A, bocsánat, tévedtem, mondja az elnök. 53A kompromisszum szavazunk, lezárva elfogadva. 54-es cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 55-ös cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 56-os cikk kompromisszum. Megnyitom. Lezárom elfogadva. 57-es, megnyitom, lezárom, elfogad 58-as cikk kompromisszum, megnyitom, lezárom. 59-es, megnyitom. Egy elnézést, kolléga. Most megnyitom. 59-es. Most megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 60-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 61-es. Megnyitom. Lezárom elfogadva. 62-essel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 63-as kompromisszum, megnyitva. Lezárva. Elfogadva. 64-essel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 65-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 66-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 67-es cikkel kompromisszum megnyitva. Lezárva. elfogadva. 69-es cikkkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 1037-es, megnyitom. Lezárom, elutasítva 72-es cikkel kapcsolatos kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 73-as cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 74-es cikk kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 75-össel kapcsolatos kompromisszum megnyitom. Closed. Carried. Lezárt, elfogadtuk. 79, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 77. Megnyitom. Kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 78-as kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 82-es plusz melléklet megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A bevezető rendelkezések és az utal- eh, hivatkozások megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 163-as módosító. Hogyha zavarja önöket az oldalszám, akkor természetesen nem mondom meg. Mindenki megtalálja a maga tempójában, mindenki megtalálta. Addig eh, nyitva hagyom még a szavazást, amíg mindenki rátalál. Tehát a 163-as módosítónál tartunk. Lezárom. Mindenki szavazott. Lezárom akkor. Elutasítva. 177-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Akkor a módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42-12 arányban két tartózkodása. Most a tárgyalások mandátumáról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39-13 arányban egy tartózkodással. Gratulálunk az előadónak. Kérem, mindenki maradjon a, a helyén még, és akkor van egy aprócska szavazásunk. Hamizán asszony. Hemenez gyógyszerekről való kerethatározat az illegális kábítószer kereskedelemről. Teréza Jimenez asszony, kérdezem tőle, hogy kéri-e, akar-e hozzászólni bármit? A záró szavazás név szerinti szavazás, amivel nem volt módosító, megnyitom most a szavazást. Lezárom. Ötvennégy arányban tartózkodás nélkül gratulálok az előadónak. Buddha Dear colleagues, um, if you could please take your seats, we'll proceed with... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. A hetes napi rendi ponttal folytatjuk. Jó lenne, hogyha folytathatnánk. Tudom, hogy mindenkinek fárasztó napja van. Kérem mindenki, ha maradni akar, akkor üljön le. Kedves kollégák, hetes napi rendi pont. King biztos előadása a a biztosítástület által október 18-án elfogadott terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos csomagról. A csomag, csomagot tegnap mutatták be a közterek védelmében, a hozzáféréssel való kérdésekről, olyan területekről, amelyeket a terroristák is felhasználnak, nagyon sok, és az ezen való védekezés. Nagyon jó elemzést kaptunk, Ma pedig lehetőségünk van arra, hogy a biztos ele- előadását elemezzük. Úgy gondolom, hogy meg kell említsük azt is, hogy az új terrorizmus szakbizottság kollégái és elnökasszonya, Greensberg asszony, aki mellesleges szakbizottság tagja is, meg azé, szintén itt vannak tehát. Ez sokat fog segíteni a mai napon. Nagy megtiszteltetés, hogy eh, King biztos úr itt van velünk, hogy erről az előadás, és erről az előadásról beszélhetünk. A többi kérdés a legfontosabb kérdések az az EU-Kanada-PNR megállapodás. Július 26-án az Európai Bíróság kijelentette, hogy az EU-Kanada eh, PNR eh, adatok átadására vonatkozó rendelkezések közül több nem felel meg az alapvető emberi jogi karta kitételeinek. Szeptember 17-én írtunk a bizottságnak, a tanács elnökségének több kérdést vetettünk fel azzal kapcsolatban, hogy ez a, ennek a határozatnak, a bírósági határozatnak milyen hatása lesz. Ez az a két dolog, amire kérjük a, a biztos urat, hogy előadásában koncentráljon. Egy olyan tíz percnyi idő, hogyha rengeteg kérdés van, amit a kollégák szeretnének felvetni. Úgyhogy biztos úr, azt kérem, hogy ilyen kompakt formában. Nagykövet úr, ne haragudjon, hogy önt nem is üdvözöltem, még annyira el voltunk foglalva ma reggel. Üdvözlöm a kanadai nagykövetet. Akkor először a biztos hallgatjuk meg? Igen, köszönöm szépen, elnök úr és tisztelt képviselők a meghívást. Nagyon fontos volt számomra, hogy mielőbb eljöjjek erre a szakbizottságba, mielőtt még önök az intézkedésekről is vitát folytatnak. Arról, amit a testület tegnap fogadott el tehát. És köszönöm, hogy ma reggelre tudták napirendre tűzni, és nagyon sajnálom, hogy tíznél sokkal tovább nem tudok maradni, mert a reptérre kell mennem, hogy egyebek között az Egyesült Államok Kanada delegációval való tárgyalásokra elinduljak. Mint mondtam, tehát a csomag intézkedései között az olyanok szerelne, szerepelnek, amelyek a, a terroristák információhoz való hozzáférését gátolják, és az együtt, nemzetközi együttműködésre építenek. Nyilvánvalóan az elmúlt évek, különösen az elmúlt év intézkedéseire alapozva. A legutóbbi terrorista támadásokból is le kellett vonjuk a következtetéseket. Különböző támadások megint csak azt mutatták, hogy a terrorista fenyegetés valós és állandó. Többször elmondtam, itt is megteszem, hogy nem tudunk minden támadást leállítani, null kockázatot elérni, de folyamatosan le tudjuk szűkíteni azt a területet, amelyben a terroristák működnek, és úgy reagálhatunk, úgy változhatunk mi is, ahogy ők változtatják a működési módszereiket. Látjuk, hogy egyfajta áttérés van a a teherautós támadásokra, Berlin, Stockholm, Barcelonának gondolok, és ezzel párhuzamosan folyamatosan a, a DES olyan területeket fenyeget, amelyek nyilvános helyeket, koncerteket, termeket, köztereket, stb. veszélyeztetnek. Nidzában például a nidzai támadásokat követően igen koordinált együttműködést indítottunk el a közterek kitettségének, veszélyeztetettségének a csökkentésére egyfajta nyitott formában. Különböző megoldások vannak, vannak fizikai korlátok, akadályok, amelyek tulajdonképpen önmagukat is önmagukban védelmet jelentenek, de természetesen pénzbe kerülnek. Különösen az önkormányzatok, helyi önkormányzatok mondták, hogy ehhez támogatásra, segítségre van szükség. 14,8 millió eurót vittünk át a biztonsági forrásokból, mintegy 100 milliót a regionális, a városi innovatív akciók vonaláról e célra. A struktúrált együttműködéssel a bevált gyakorlatokat akarjuk cserélni a hatóságok között, és kapcsolatokat kialakítani a közhatóságok és a magánszektor között. A széleskörű védelmi erőfeszítéseink része a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris, nukleáris veszélyek elleni fellépés. Új hírszerzések, lehetőségek is vannak, amelyek azt mutatják, hogy ennek az utóbbinak a kockázata csekély, de mégiscsak a jellegénél fogva fel kell rá készülni, és biztosítani kell, hogy ilyen jellegű anyagokhoz terroristák ne férjenek hozzá. A képességek tudás összevonásával az EU sokkal szilárdabb kereteket tud ilyen jellegű fenyegetésekkel szemben biztosítani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a tagállamok erőfeszítéseit, segítsük őket, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. A közelmúlt támadásaiban kihasználták az úgynevezett TATP ö, ö, fegyvert, ami tulajdonképpen az ISIS-nek egyfajta preferált fegyvere. A robbanóanyagokhoz való hozzáférést korlátozni kell, kevesebb robbanóanyagot kell elérhetővé tegni Tegnap elhangzott hogy ez, ez mellett, hogy azonnal lépnünk kell, és erősíteni a meglévő vonatkozó jogszabályok végrehajtását a tagállamok szintjén, minden tagállamban ezt a lehető leghatékonyabban kell megtenni. Ugyanakkor persze el akarunk indítani egy jogszabályáttekintést a tagállamokkal együtt, hogy megnézzük, hogy valóban szolgálja-e a célt a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett. A terroristák hozzáférését a robbanóanyagok alapanyagaihoz is nyilvánvalóan csökkenteni akarjuk, vagy meg akarjuk szüntetni, és csökkenteni kell a támadások mennyiségét is. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a kódolt kommunikációs eszközök és egyáltalán a kommunikációs eszközök használatát számukra egyre kevésbé kell lehetővé tenni. A dekódulás nyilvánvalóan fontos, önök ezt már ismerik, beszéltünk arról, hogy mennyire fontos ez a biztonság szempontjából, és mennyire fontos a kiberbiztonság csomagban is. A bizottság nem akar rendszerszerű kiskapukat megnyitni, de konkrét esetekben segíteni akar, akkor, amikor a kódolással a terrorista információ szerzést gátolhatjuk. A számítógépben például az ilyen jellegű hírszer, tehát a számítógépes hírszerzések például bizonyos tagállamokban kimondottan lehetséges, hiszen nagyobb lehetőséget, technikai lehetőséggel rendelkeznek, mint mások. De nyilvánvalóan minden tagállam számára meg akarjuk osztani a technikai szakértelmet, a tudást a tagállamok között, és mindenképpen erősíteni szeretnénk az Európol tudását, képességeit is erősíteni, hiszen ez a tagállamoknak a központi szerve. A csomag egy további területe a terrorista finanszírozás visszaszorítására vonatkozik. A 2016-os akcióterv ezen a területen már a nagy rész megvalósult, még vannak előttünk lépések, de nagyon jók az előrelépések. Úgy vélem azonban van egy olyan terület, ahol még további előrelépésre van szükség, az az információkhoz való határon átnyúló hozzáférés ezt az érdekfelek továbbra is az egyik legfőbb akadálynak tartják a terrorista finanszírozás feltárása területén. Ezért megpróbálunk olyan új intézkedéseket feltárni, amelyek segítségével a hatóságok könnyebben felismerhetik, hogyha releváns tranzakciós adatok elérhetőek lennének egy másik tagállamban. A legutóbbi támadások, amelyeket főleg egy-egy ember követett el, folyamatosan emlékeztetnek minket arra, hogy milyen fontos a magának, a radikalizációnak a gyökerének a megragadása. Mint önök is tudják, nemrég állítottunk össze egy magas szintű szakértői csoportot a radikalizációval, amely az ITRE és ezen bizottságból is tartalmaz tagokat, és reméljük, hogy konkrét javaslatokkal állnak majd elő, hogy pontosan hogyan tudunk ezen a területen előrehaladni, hogyan tudunk a radikalizációval szembe menni, még az év vége előtt. Az internet a múltban és a jövőben is továbbra is a legfőbb eszköz a Daeshez hasonló csoportoknak, a saját propagandájuk terjesztéséhez, emellett platformot is jelent számukra az új tagok verbuválásához és a motiváláshoz, hogy egyedül álló támadókat is motiváljanak. Az Európai Tanács, a G7-es és a G20-as csoport is folyamatosan ösztönzik az előrelépést ezen a területen, ezért mi is intenzifikáljuk az erőfeszítéseinket az EU internetes fórum keretében, amelynek egy ülése decemberben kerül sorra, annak érdekében, hogy ezen a területen is előrelépjünk, a legfőbb internetes szereplők részvételével, de emellett a kisebb platformok bevonásával is. Nem elég csak a legnagyobbakat elérnünk. Hogyha a legnagyobb területeken megjelennének az anyagok, azok lefele is csorognak. Ezért ebben a pillanatban is 50 platformon működünk együtt ennek keretében. Remélem, hogy a jövőben is folyamatos lesz az előrelépés e kérdéskörben. Ide érte például az automatizációt az ilyen információk felismerésében, sőt akár a feltöltés megelőzésében is, vagy a minél előbb többi leszedetésében. Egyelőre nagyon konstruktívak az együttműködéseink, de mint önök is tudják, az Európai Tanács nyomán fenntartottuk a jogot, hogy a jövő évben értékeljük az előrelépést, és ha úgy látjuk, hogy ez nem elég gyors, akkor megvizsgáljuk a lehetőségeket a jogalkotás területén is. Emellett abban is együtt dolgozunk, hogy a civil szervezetekkel és más hangokkal is együttműködjünk, olyan intézetekkel, intézményekkel, amelyek folyamatosan próbálnak pozitív egyéb narratívákat nyújtani ezeknek a megcélzott embereknek, ezzel ugyanis el tudjuk őket terelni az erőszak a radikalizáció útjáról. Októberben indítottunk egy felhívást a civil szervezetek számára hasonló anyagok kidolgozására. Végül pedig a csomag utolsó pillérje a nemzetközi együttműködés. Ez elengedhetetlen fontosságú, figyelembe véve a veszélyeztetettség globális jellegét az Európai Unió aláírt a terrorizmus megelőzéséről már 2015. októberében a, egy konvenciót, és ezt 23 ország már ratifikálta is. Ennek az eredeti protokollja magába foglalja az csere egyszerűsítését is, és a közös fellépést az idegen terroristákkal szemben. Az Európai Unió ezen dokumentuma a kulcsfontosságú lépés lesz abba az irányba, melyel képesek vagyunk a nemzetközi terrorizmus ellenes erőfeszítéseinket összefoglalni. A bizottság is azt javasolja, hogy ezt a joganyagot tovább léptessük. A harmadik országokkal való együttműködés erősítése érdekében azt javasoljuk a tanácsnak, hogy nyisson meg megbeszéléseket Nigériával, Egyiptommal, Izraellel, Libanon, Libanonnal, Tunéziával, Törökországgal és egyéb országokkal. Nem tudom előre megmondani, hogy mennyire lesznek egyszerűek ezek a tárgyalások, lesznek köztük nehezek is, hiszen pontosan tudják, hogy milyen magas szintű elvárásaink vannak. Azonban az egyértelmű, hogy meg kell próbálnunk az együttműködésünk természetét a lehető legjobban kialakítani ezen országokkal, ezen országokkal, amelyeknek saját egyedi veszélyeztetettségi kihívásokkal kell szembenézniük a kalifátus és a támadásaival, például Irakban. Végül pedig a bizottság tegnap a tanácsnak beadott egy javaslatot arra, hogy egy, az Európai Unió és a Kanada közötti PNR egyezményt felülvizsgálja, amely egy szintén egy nagyon fontos kérdés ezen bizottság munkájában is. Amit önök is tudják, a július végi bizottsági vélemény azt mondta ki, hogy ez a megállapodás ebben a formájában nem hajtható végre, ugyanis több intézkedés nem kompatibilis a saját sztenderdjeinkkel, a saját alapjogainkkal. Ahogyan már korábban is mondtam, muszáj fenntartanunk e- ezt az elvárási színvonalat, miközben fel kell ismernünk azt is, hogy a PNR adatok nagyon fontos eszköznek bizonyultak a terrorizmus elleni és a bűncselekmények elleni harcunkban. Ezért ezt a mandátumot bemutattuk, és amint a tanács elfogadja ezt, újból megindítjuk a megbeszéléseket Kanadával, annak érdekében, hogy a megállapodást átvizsgáljuk és átalakítsuk, amennyiben szükséges, így a bíróság általi követelményeket teljesítsük a jövőben. A bizottság régóta kíséri figyelemmel ezt az témakört, és számos kérdést is feltettek ezzel kapcsolatban a bizottságnak amelyre már kiadtunk egy első köri válasz készletet tegnap, természetesen a folyamatos értékelés alapján, de a jövőben is szívesen folytatjuk a megbeszélést önökkel. A Dás elleni e, iraki és szíriai harc területén is e, voltak előrelépések, akik folyamatosan veszítik el a területeiket. De ahogyan veszíti a területeit a kalifátust, még nem várhatjuk azt, hogy a terrorizmus fenyegetettsége is eltűnjön. Sőt, a kalifátus folyamatosan keresi az új lehetőségeket a propaganda terjesztésére, és az értékeink és életmódunk elleni harc folytatására, nekünk pedig készen kell állnunk, hogy megfeleljünk ezen kihívásoknak. A tegnap elfogadott javaslat csomag részét képezi az erre adható válasznak. Nem fogja megoldani az összes problémát, de nagyon remélem, hogy pozitívan járul hozzá ahhoz a segítséghez, ahhoz a támogatáshoz, amit EU szinten adhatunk a az egyes tagállamok hatóságainak, akik az első akik a front erején harcolnak ezen fenyegetésekkel szemben. Köszönöm. Köszönjük szépen, King biztos. Sajnos az elnöknek éppen el kellett mennie a Dublini szavazást követően az elnökök konferenciájára, ezért ne lepődjön meg nagyon, hogy hirtelen engem lát. Nem szerette volna megsérteni önt ezzel a hirtelen távozással. Most pedig először a koordinátorok kapják meg a lehetőséget a kérdések első körére. Minden frakció képviselőjének megadom a szót, először az Európai Néppárt kapja meg a lehetőséget. Lenát úr. Köszönöm a szót. Elnézést kérek a Robert részéről, aki szintén el kellett, hogy menjen egy pár percre. Először is köszönjük szépen a terrorizmusról szóló nyilatkozatot. Úgy véljük, hogy nagyon fontos dokumentum, és nagyon várjuk a végrehajtási lépéseket is. Ami az EU-Kanada PNR megállapodást illeti, néhány kérdésem lenne, amennyiben nem probléma. Először is, eh, tudna-e adni bármilyen indikációt arra vonatkozóan, hogy hogyan néz ki ennek majd az időbeosztása, pontosan mennyi időre lesz szükségük ön szerint az új tárgyalások lefolytatására Kanadával? illetve hogy mi adja ehhez a jogi keretet nekünk az időközben való működéshez. Hiszen az előző megállapodás továbbra is életben van, és vonatkozik az emberekre, akik Kanadába utaznak. Meddig maradhat ez a helyzet ebben a formában, hogyan tudjuk kezelni? Illetve egy további kérdés, mindig érzékeny kérdés, egy eh, brittel eh, erről beszélni, mi történik, hogyha Kanada egyszerűen nem fogadja el ezt, nincsen alkú. Hogyha Kanada azt mondja, hogy értjük a elképzeléseiket, de nekünk magunknak is megvannak a saját elvárásaink és követelményeink. Mi történhet egy ilyen esetben? Hogyan oldhatnánk meg ezt a tárgyalást? Mi a B-tervünk egy ilyen esetre? Köszönöm. Köszönjük. Belgát Cipörtnek adom meg a szót, szocialisták és demokraták progresszív szövetségétől. Köszönöm szépen a szót, és köszönjük szépen King úrnak, hogy újból itt volt közöttünk. Újból nagyon elfoglalt, hiszen folyamatosan az egyes bizottságok között eh, rohan. Elsőként a kanadai PNR megállapodásra vonatkozó határozattal szeretnék foglalkozni. Lenász úrtól éppen hallottuk a kérdést, hogy mit teszünk akkor, hogyha Kanada ragaszkodik a saját sztenderdjeihez, nem megy bele az alkuba. Elnézést kérek, de mi is mondhatjuk ezt. Mi is ragaszkodunk a saját elvárásainkhoz és sztenderdjeinkhez. Vagyis az egyetlen lehetőség csak az, hogyha mind a ketten tudunk egy kicsit mozogni, nem az a megoldás, ha az Európai Unió mond le a saját elvárásairól. King biztos említette, hogy vannak már első kezdeti válaszok a kérdéseinkre a biztosok részéről, de hogy őszinte legyek. Ezen válaszok egy kicsit ködösek, fogalmazzunk így. Példa. A az Ausztráliával való PNR megállapodás kapcsán tudjuk, hogy 7 éves időkeret van, amennyiben a megállapodást megfelelően akarjuk kezelni, akkor 2018-ban el kell kezdenünk ugyanis, hogyha 2019-ben eh, kezdjük, folytatjuk a tárgyalásokat, akkor újabb 7 évet kell kivárnunk. Vagyis, ha valamit akarunk most, azonnal kell azt megtárgyalnunk. Különben, hogyha folyamatosan azt elemezzük, hogy van-e szükség módosításra, akkor lemaradunk az időkeretről, és az is előfordulhat, hogy a, ez a nem megfelelő, helytelen megállapodás tovább folytatja az útját. Mit gondol ön, mi történik akkor, hogyha igenis módosítanunk kell valamit, és hogyan tudjuk ezt időben szervezni? Ha valóban valamit változtatnunk kell Ausztráliával kapcsolatban, akkor időben kell megtennünk ezeket a lépéseket. A következő az UPNR-rel kapcsolatos. Önök is, ön is elmondta, hogy ez érinti a tagállamból utazókat. Azonban, hogyha az EU-PNR szövegét összehasonlítom az EU-Kanada PNR megállapodással, főleg az adott megtartási időszakok vonatkozásában, akkor igenis módosítási szükségességet látok, meg kell változtatnunk. Mit fog ez pontosan jelenteni a jövőben? Végül utolsó kérdés, lehetséges következmények kapcsán egyéb jogi határozatokra vonatkozom, mint például a az EIS, az EES rendszer. A válaszában azt mondja, hogy a jogi szolgálatok megerősítették, hogy a bíróság ezen határozata nincsen közvetlen automatikus hatással. Akkor hogy értsük ezt? Van közvetett, nem automatikus hatás? Valamilyen hatást bizonyosan látok. Vagyis hogyan értékeli, mi ennek az eredménye? Ugyanis a jobb jogalkotás alapelve alapján nem lenne szabad véglegesítenünk olyasmit, ahol még nyitott kérdések és aggályok vannak. Köszönöm. Köszönjük. Az európai konzervatívok és reformisták részéről van itt valaki? Úgy látom nem, akkor az ALDE frakció kapja meg a szót. Patrick hát Grisz, megadom a szót. Köszönöm a szót, és köszönöm a biztos úrnak ezt az előadást. Szintén üdvözlöm azt a prezentációt, melyet ön intézkedések egész sorának nevez, amelyek a terrorizmus elleni csomag részét képezik, melyet tegnap egyébként már első körben megválaszoltak. Nos, az egyértelmű, hogy a polgáraink válaszokat és akciót, előrelépést várnak az Európai Uniótól a biztonság terén. Amikor bemutatta tervét, amikor bemutatja a tervét, figyelembe kell venni az Euróbarométer felmérését is, amely tegnap kimondta azt, hogy az európai polgárok legfőbb agája ebben a pillanatban a biztonság, ezen belül a terrorizmus fenyegetése. Ez megerősíti azt, hogy a terror elleni harc kiemelt fontosságú témakör polgáraink számára is az európai Unió szintjén. Ezért is örülünk az ön prezentációjának, hiszen a fenyegetettség folyamatos és egyre növekszik. A terroristák nem állnak meg a határon. És figyelembe véve ezt, a saját ö, műveleteinknek sem szabad a határon megállniuk. Nem gondolhatunk nem gondolkozhatunk országos szinten, vagy nemzeti szinten, hiszen együtt kell működnünk ezen probléma megoldásában. Nos, a csomag maga 80 oldalas, ezért az összes részletet még nem ismerem fejből, de már most van néhány kérdésünk. Mindenképpen üdvözöljük az intézkedéseket, és főleg azt, eh, az erőforrásokat is, melyekkel a köztereket és a közületi helyeket szeretnénk megvédeni egész Franciaországban és más országokban is számos város előnyére válhatnak majd ezek az intézkedések. Emellett azt is üdvözöljük, hogy információ terjesztéssel is foglalkoznak, és felhívják a figyelmet ezen kérdésekre. Azonban feltennék egy kérdést, amely talán egy kicsit bonyolult, egy kicsit trükkös. Ugyanis feltette a kérdést, hogy hogyan tudjuk bevonni a polgárokat saját biztonságuk megteremtésének kérdéskörébe. Az ír országokban, országomban, a múltban, az ilyen nehéz időkben is próbálkoztunk már ezzel, ezzel. méghozzá hogyan tudjuk ezt elérni, anélkül, hogy egymásra kellene, egymás után kellene kémkedniük. Hogyan tudjuk őket is bevonni a kollektív biztonság témakörébe, amelyel az egyedi biztonságot megteremtethetjük nem egyszerű kérdés ez, de valóban nagyon komoly aggály. Ez már komoly kérdés. Majd a következő kérdés. A 11. energiabiztonsági unióról szóló jelentés is bizonyos intézkedéseket említ. Ön is beszélt az Európai Hírszerzési Egység felállításának fontosságáról. Az nagyon jól egybecseng azzal, amit a bizottság is mondott az állam és kormányfők üléséről. Azonban ez a témakör is okoz problémákat egyeseknek. Nagyon a gyakorlati szempontból az az első kérdés, hogy pontosan mit is teszünk ezen ügynökség, vagy unió, vagy bárminek is nevezzük összeállítása érdekében. Hogyan képzeljük el, hiszen ennek is az, az lenne a célja, hogy megvédje polgárainkat. Végül pedig végre feláll lassan az Európai Ügyészségi Hivatal. Nagyon szeretnénk azt látni, hogy ennek a kompetenciája kiterjedjen a jövőben a főbb határon átnyúló bűncselekményekre is, ideértve a terrorizmust. Nos, a gőjétől nem látok senkit, ezért a zöldeknek adom meg a következőben a szót. Köszönöm. Az EU-Kanada PNR kérdéseket és minden PNR kérdést önre hagyok, elnök úr, hiszen ön tudja ezeket legjobban megfogalmazni. Tovább is lépek. King biztos, azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtt esett el Rakka azt látjuk, hogy a kalifátust folyamatosan kinyomják abból, arról a területről, amelyet elfoglalt, és az elmúlt hónapban egyre több külföldi, vagy én inkább úgy fogalmaznék, hazai harcos látunk, akik megpróbálnak benyomulni az Európai Unióba. Olyan embereket, akik ezen a területen születtek. Látjuk azt is, hogy az unión belüli támadásokat nagyon sokszor hazatért dzsihád harcosok követik el. Hogyan látja ön ezt? Elképzel valamilyen szakpolitikát, amely erre, von, erre a 28 tagállam összefogásával? És milyen jellegű kooperációt tudunk egyáltalán elképzelni? Ugyanis nálunk saját országom azt mondja, hogy ha kettős állampolgársága van valakinek, azt vegyük el tőle, és tegyük vissza az adott embert oda, amiről úgy gondolom, hogy nem megfelelő elképzelés, hiszen ilyen esetben emberek bárhol a világban követhetnek el más támadásokat. Más országok szeretnék, hogy az emberek, akár a dzsihád harcosok, bíróság elé kerüljenek, és vagy börtönbe, vagy reintegrálódjanak. Azt látjuk, hogy mindenkinek nagyon eltérőek a megközelítései azt illetően, hogy mit tegyünk adástól visszatérő harcosokkal. Milyen jellegű szabályozást, elképzelést tud elképzelni, hogy ezzel a fenyegetéssel is leszámoljunk, figyelembe véve azt, hogy egyes esetekben a saját állampolgárainkról van szó. Köszönöm. Krisztián Winberg a következő az FDD részéről. Köszönöm a szót, elnök és köszönjük szépen a prezentációt is. A svéd nyelven szeretnék beszélni, amelyet tolmácsolni fognak. A PNR kérdésében úgy vélem, hogy ez a rendszer nagyon jó információ csere megoldás. Amennyiben lennének a biztonsággal kapcsolatos aggályok, akkor ebben a tekintetben is ki kell használnunk az összes nyújtotta előny, ezáltal nyújtott előnyt. A javaslatban azonban azt halljuk, hogy 100 millió eurót költünk el arra, hogy a köztereket biztosítsuk. Ez is pozitív, azonban, hogyha kicsit hátralépünk, és megvizsgáljuk az okokat, hogy pontosan miért nem biztonságosak ezek a közterek. Talán önök is tudják, hogy az év elején Svédországban is elkövetett egy terrorista támadást egy egyedülálló támadó, aki Svédországban élt már viszonylag régóta. Nagyon sok ember él országainkban, akik nem kapják az állampolgárságot, nem kapnak védelmi státuszt, és destruktív életet élnek, ezért már őket jobban fenyegeti a radikalizáció. Fontos lenne pont ezeket a problémákat feltárni, és azokat az embereket megtalálni, akik a úgymond föld alatti életet élnek, és ki vannak téve a radikalizációnak. Ami pedig az információ áramlást illeti. Svédországban több száz eh, olyan személy van, akik eh, jelenleg is eh, a háború traumája miatt kórházban vannak. Vannak visszatérő harcosok is, akik szintén az egészségügyünkre szorulnak ugyanakkor nem rendelkezünk azzal a különleges képzésekkel, amelyekre szükség lenne ezen emberek kezeléséhez. És valóban, ezek igazából valóban biztonsági kockázatot jelentenek. Nem tudom, más országban vannak-e ilyen rendszerek, és hogyan működik ez más országokban. A terrorista terrorizmust elkövető embereket valóban meg kellene fosztani állampolgárságuktól, és vissza kellene küldeni ilyen esetekben. Azt tudjuk, hogy amennyiben nem kezdünk el valamit ezzel kezdeni, más országok számára is fenyegetést jelenthetnek. Köszönöm szépen. Az ENF nincs jelen. A egyéb képviselők következnek. Intvált Csinicsi, Holmeyer és Zippel kollégák jelentkeztek, és kérem jelezzék, ha más is hozzászólna még. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a bevezetőt, és hogy eljött egyáltalán. Két kérdésem van általában a terrorizmus elleni harccal és Kanada PNL ügyében is rákérdezek még nagyobb együttműködés, információcsere, stb. amit szoktunk mondani. Mit csinálnak akkor viszont, hogyha az egy tagállam, mondjuk, vagy akár több tagállam is az Európai Bizottság szemében nem független bíráskodással rendelkezik, mint mondjuk Lengyelország esetében, akkor mit csinálunk? Mit kezdünk ezzel a helyzettel? Ebben az esetben az együttműködés, a csere az felfüggesztésre kerül, vagy pedig együttműködünk egy olyan bírósággal, vagy bírósági rendszerrel, amely nem független a Kanada, PNR esetében pedig Választ kaptunk Timmermans úrtól, ma írta egy kicsit meglepő, ugyanis nem teljes ez a válasz. Véleményünk szerint ön említette a folyamatban lévő elemzéseket a jelen helyzettel kapcsolatban, és július 27-én készült a vélemény három hónappal ezelőtt, és azt kell, hogy mondjam, igazából nem kell ehhez zseninek lenni, hogy itt ténylegesen van egy probléma, nem csak a kanadai PNR-rel, az Egyesült Államok, Ausztrál PNR és EU PNR-rel is, mindenhol a PNR-rel probléma van. Miért van az, hogy a jogászok teljes serege, és akik itt kompetens emberként dolgoznak az Európai Bizottságnál, három hónap után se tudtak megfelelő következtetéseket levonni ami pedig a bizottságot, illetve Timmermans úrról azt mondja, hogy Kanada esetében a jogalap egy szolíd alap, az átadási időtartamot tekintve, és, és ez megtámadható bíróságokon szerintem, és, és elég jó pesgőbe mernék fogadni, hogy a bizottság elveszíti ezt a perc, hogy ezt valaki megtámadja az EU PNR e esetemben mert nincsen jogalap, erről van szó, nincsen megállapodás, és még a kétoldalú kötelezettségvállalás sem éri el a megfelelő kritériumok szintjét. Ezzel el lehet menni a bíróságokhoz. Aztán az EU PNR-nél pedig itt az, a kérdés az volt, hogy a meglévő EU, EU PNR irányelv eleget tesz-e azon kritériumnak, amiket a bíróság jelölt. Erre nem válaszolt Timmermans, az Európai Bizottság aláhúzza, hogy továbbra is támogatja a tagállamokat a PNR irányelv átültetésében sem mond, nem ad arról semmit, tehát hogy a bizottság azon gondolkodik, vagy vizsgálja, hogy eleget tesznek a kritériumnak, ilyen nincs, válasz nem születik meg. A Egyesült Államok Ausztrál PNR megállapodás hatása 2018-ban, ugye ezt is néztük, szinte véletlenül kerültünk bele a 7 éves automatikus felvizsgálatba, de hogyha nincs az automatikus felvizsgálat, amire sor kerülne, akkor szerintem módosítani kellene mindenképpen ezt a megállapodást, mert teljesen világos, hogyha az Egyesült Államok Ausztrália, mondjuk az más egy kicsit, de az Egyesült Államokkal kötött megállapodás nem éri el a kritériumokat, nem teljesíti a kritériumokat. Végül pedig most nem a Kanada PNR-ről akarok beszélni, EU PNR-ről Kértem dokumentumokhoz hozzáférést az Európai Bizottság esetében mindenféle vállalatokra vonatkozóan, akik érdekeltek az EU végrehajtásában. Elég sok dokumentumot kaptunk, és van egy konkrét e-mail váltás egy konkrét céggel, amit IBM-nek hívnak, és úgy tűnik, hogy ennek a cégnek az az érdeke, hogy az irányelvet elfogadjuk az EU-ban, éppen az Európai Bizottsággal tárgyalnak, tartják a kapcsolatot, és várják, hogy végre megszülessen a szerződés. Az Európai Bizottság ezt még miért nem tette közé? Meg tudom kérdezni. Az Ombudsman vizsgálja egyébként a kérdést, tehát fel is tehetem én is a kérdést itt, hogy van itt egy eljárás. El tudja nekünk mondani, hogy tényleg az információkat közé kívánják-e tenni, jelentsék ezt ki, kérem, milyen összefüggésben történnek itt a dolgok, és az irányelő elfogadása hol jár éppen. Köszönöm szépen. A tanács jelenlévő képviselőit is majd megkérem, hogy reagáljanak, illetve a biztos kap majd lehetőséget. Csinicsi képviselőasszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a Juliennek ezt a bemutatót a mai napon. Örülünk, hogy újra találkozunk. Az, hogy eljött, az kifejeződése annak, hogy elkötelezett a téma mellett, amiről beszélünk, ami dolgozunk éppen a terrorizmus elleni csomag egy fontos lépés természetesen, és a biztonsági unió szempontjában ez egy nagy lépés. Chris Beck eh, kolléganőm számos kérdést érintett már, amiről ön is eh, beszélt, hogy valamit kezdeni kell a terrorizmussal, hogyan tudunk igazán szembeszállni ezzel a jelenséggel, és talán érdemes lenne ezt egy kicsit még elmélyítettebben megbeszélni a Párizsi Batakland merénylet, és soros, sorolhatnánk az ezt követő merényleteket. Gondoljunk csak a olyabbakat, hogy megváltozik a módszere a terroristáknak. A megelőző politikára kéne nagyobb hangsúlyt helyezni, ilyet kéne jobban elfogadni. Itt külön hivatkoznék arra is, amit ön említett és javasolt, ugye, hogy például pénzt kell utalgatni a terrorizmus finanszírozásához, de pénzre van szükség a terrorizmus elleni fellépéshez is, és az interneten is még mindig megjelennek a gyűlöletbeszédek és az buzdítások a terrorizmusra, hogyan tudunk itt közbeszólni, például a rejtjelzés és a dekódolás ügyében, ez egy fontos területtel, lesz a megelőzésnek szerintem, illetve a nyomozásnak a jövőben. Itt az igazságügyi hatóságok hogyan tudnak ebbe részt venni, mert egyelőre komoly nehézségeik vannak, amikor rejtjelzett információkat kéne megfejteniük, vagy bizonyos országokkal kapcsolatba lépnek, ahol más jellegű a bíráskodás, mint Európában. Úgy gondolom, hogy a rejtjezés, a kódolás egy fontos terület, ahol fel kell venni a harcot a terrorizmussal, és az Európai Bizottságnak itt határokon átnyúló lépéseket kell tenni, hogy a hatóságoknak itt egyszerűbb legyen a dolguk. Az Európai Bizottság tervezi -e, hogy a közintézmények és a magánszektor az üzleti élet szereplői testületek kapcsolatot vegyenek fel, és egyszerűbben cseréljék ki az idevágó információkat. Egy néhány nappal ezelőtt jártam a Europolnál, az Europolnál, és látom, hogy meglehetősen fejlett központjuk van a dekódolás területén és ön is említette a legjobb gyakorlatok cseréjét. A kérdés itt természetesen az, hogy az Európai Bizottság az Európolt hogyan tudná legjobban felhasználni a dekódolásnál például. Itt meglehetősen drága és fejlett komputeres technológiáról van szó, és nem minden egyes ország tudja ezt külön-külön beszerezni természetesen, ezt a drága technológiát, és kialakítani a szükséges hátteret. Az Európai Bizottság mit tervez, hogy itt haladjunk? Még egy további fontos kérdést felvetnék, a radikalizáció kérdése. Megint csak azt kérném, egy kicsit elmélyítettebben beszéljen erről. Az Európai Bizottság hogy képzeli, mit tud tenni, amikor a radikalizáció elleni fellépésről van szó, mindenek előtt a büntetés végrehajtásban. Köszönöm szépen. Holmeyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Sir Julian, a következő kérdésem van. Katarina Kinicsi kolléganő után én is azt gondolom, hogy az Európol személyzeti kialakításánál meglehetősen lassan haladunk, apró lépésekkel, nagyobbak a lépések, mint voltak, de a feladathoz képest, hogy mit kéne ellátniuk 28 tagállam vonatkozásában. Óvatosan rákérdeztem, ugye a Scrutiny Boardban joggal elmondtuk, hogy írásos jelentést kérnénk információt, akár nem csak egyszer évente, nem csak kétszer, hanem egy időközben jó lenne még konkrét kérdése választ kapni. És az Europol azt mondja, hogy személyzetileg nincs úgy eleresztve, egyszerűen a rendes munkájához sincs elegendő személyzete. A kérdésem most nagyon komoly éppen ezért a személyzeti kialakításnál hogyan lehetne felgyorsítani egy kicsit a lépéseket, hogy az Európol, amelynek megvannak a maga feladatai, is, mert nem csak az Európai Bizottsághoz fordulok a kérdéssel, hanem a tanácshoz és a, az ISIS, a terrorizmus elleni központ, a radikalizáció ellenes fellépéshez nyújtott támogatás, stb. Tehát számos területet lehetne említeni. Én személyzeti területen még nagyon komoly hiányosságot látok mindig, és ez akadályozza, hogy az Európol a teljes potenciáját kiaknázza a tagállamok támogatása terén. Azt gondolom, hogy egyszerűen egyelőre nem képes az Európol erre. A második kérdésem pedig az, hogy a probléma az, hogy a Törökország az Interpolba adatokat ad be olyan polgárokra nézve, amiket a sajátos értelmezésük, tervezés értelmezésük alapján követelnek, mondjuk német polgárokra, állampolgárokra van szó, van egy spanyol eset is már időközben, megint van egy még újabb eset időközben, és akkor terroristaként jelölik meg ezeket az embereket. Mert azért, mert emberek másképp gondolkodnak, mint Erdogán. Most ezt nagyon leegyszerűsítem persze. Most, hogy kedvelem -e ezeket a személyeket, vagy nem, vagy ezt a személyt, vagy nem. De azért a terrorizmus definícióját valahogy véglegesíteni kéne az Interpolnál, hogy más államok polgáriért ne lehessen csak úgy terroristának nevezni és beadni a rendszerbe, és az Interpol-lal letartóztatni, és aztán börtönbe kerülnek, és nagyon hosszú eljárás, amíg ezeket az embereket kihozzuk, és a hazájukba távozhatnak. Ez egy olyan problematika, amelyel foglalkoznunk kell, tehát a terrorizmus definíciója vonatkozásában az Interpolnál is egy egységes definíciót és kontrollt tudjunk alkalmazni, és abba az irányba kéne elindulni, hogy az Interpol is így lássa ezt. Még egy kérdés, nagyon rövid leszek, elnézést, de azért felteszem a kérdést. A közterek ahol ami 44 milliós támogatásról beszélünk itt, egy ilyen támogatást lehet kapni ott is, ahol a biztonsági intézmények kockázatértékelést végeztek, és a kockázatértékelés azt mondja ki, hogy különleges veszélyeztetés áll fenn, de mondjuk nem köztér ez feltétlenül, hanem olyan helyek is, amelyek nem nagy közterek, vagy szép terek úgy általában, hanem olyan pontok, amelyek tényleg súlyos problémát jelentenek, és ahol tényleg modern módszerekre van szükség, hogy a terrorizmus veszélyét leállítsuk, vagy legalább akadályozzuk a fellépésüket, és hogyan tudjuk a rendőrséget segíteni abban, hogy a megfelelő felszerelést elvégezze és megfelelő módon fellépjen. Köszönöm szépen, Birgit Cipe, még egyszer szót kért. Elnézést kérek, egy rövid kérdés még bennem maradt. Azzal kezdeném, az Európol személyzetéről szeretnék beszélni. Egyetétek ezzel a probléma nem itt kezdődik, hanem a tagállamoknál. Számos tagállamban is a rendőrségeknek nehézségük van azzal, hogy nincs elég emberük, és nem elég jó a felszereltségük helyenként ezeknek a rendőröknek itt nem csak pénzzel lehet megoldani a problémát, hanem nemzeti szinten is képezni kell a rendőröket, akik aztán rendelkezésre állnak a nemzeti rendőrségekben, és persze az Európóra is üzenet vonatkozik. Miután ezt elmondtam bevezetésképpen, valamit kihagytam, a, és valamit hiányoltam itt a kódolással kapcsolatban. Igen, azt mondják, hogy ez fontos természetesen, de egy kicsit aggaszt ez a kifejezés, hogy nem akarunk szisztematikus kiskapukat vannak nem szisztematikus ilyen hátsó kapuk, hátsó ajtók. Tehát most nem akarok a műszaki részletekbe menni, de sokan úgy, van, aki úgy gondolják, hogy együtt kell működnünk, hogy megoldásokat keressünk súlyos esetekben arra, hogy be tudjunk menni ilyen kódolt információkba. De hogyha magáncégek támogatására van szükség, eh, akkor szakértőkre van szükség természetesen. Ez nem azt jelenti -e, hogy egy ilyen hátsó kapu, mármilyen jellegű is, eh, ezt nem csak eh, a hatóságok használják majd, ahol egyértelmű garanciák vannak és feltételek vannak, hanem hogyha ilyen hátsó kapu van, az magán szférákat is érinthet, vagy a magán gazdaságot, Tehát a kódolás ezek után nem csak jó és segítő célokra a rendelkezésre. Van-e már erre valamilyen válaszuk? Köszönöm szépen. Mielőtt lehetőséget adok az elnökségnek, a tanács elnökségének, én is röviden hozzászólnék, csak megismételném az előadó véleményét a PNR-ről kapcsolatban, ami a Kanada megállapodással kapcsolatos véleményünkből származik, és hát más megállapodások is elmondhatnám, az EU PNR irányelve is ide tartozik. Tényleg fennáll ez a kérdés az adat pontokkal kapcsolatban van-e ugye a megközelítés vagy lehetőség arra, hogy célzottabban nyerjenek ki adatokat, mint hogy ahogyan már az elmúlt 10-15 évben beszéltünk erről, ezek után röviden a tanácsot kérni. Önnek mennie kell. Akkor ön kap először szót, és utána a tanács, hogyha az elnökség, hogyha bele tudnak ebbe egyezni. Nagyon elnézést kell kérnem, de nem akartam visszaélni az idejükkel. Természetesen. Hát két perc van kérdésre, hát akkor nagyon nehéz válaszolni. Természetesen üdvözlöm, hogy mennyire érdeklődnek az egyes kérdések iránt, és rendelkezésükre állok, ha nem tudok kielégítő választ adni ezekben a pontokban egyelőre. Örülök, hogy kialakítottuk ezt az együttműködést, ami már eddig is fennáll a különbizottsággal együtt, és hogyha nem is tudunk teljes százszerzalékban mindig egyetérteni, azért az együttműködésünk a lesz igen konstruktív, és ezt mi nagyra becsüljük, azt kell, hogy mondjam és egy sor intézkedést hozunk, ezekről már beszéltem is, és amit önök is mondtak, a robbanóanyagokkal, a kódolással, a közterekkel, a terrorista finanszírozással kapcsolatban, és itt abból indulunk ki, amit már eddig is elvégeztünk, harmonizáljuk a szabványokat, a tagállamokat átfogóan, igyekszünk kezelni a kérdéseket a külső határok területén, az információ cserével, a hírszerzéssel, gyakor, stb. és az ügynökségeket megfelelően fel kell, szeretnénk felszerelni, hogy a tagállamokat támogatni tudják. Egy rész önmagában nem elegendő, hogyha egy-egy témát kezelünk, ezeket kell összefogni, a nagyon különböző intézkedéseket, viszont is ha ezt megtegyük, akkor ezek egymást kiegészítik, és így tudjuk támogatni a tagállamokat és a tagállami ügynökségeket. Ennek a szellemében igyekszünk megtalálni a szükséges megoldásokat. Ezekben a különböző kérdésben Kisberg azt mondja, egyetértek azzal, hogy az embereket nagyon aggasztja ez a közvéleményt, és mindent elkövetünk, amit el tudunk követni ebben e, a kérdésben és a munka, amit szeretnénk elvégezni, vagy igyekszünk, tehát az információ kontroll esetében uh, nyilvánvalóan a közös területünkből ki és belépnek emberek, információt cserélnek, stb. És uh, nagyon fontos, hogy itt megtegyük a szükséges lépéseket, és hát ugye a saját veszélyünk is van. Macron elnök éppen tegnap beszélt erről, de Sargentini asszony is emlékeztetett arra, hogy a DES eh, továbbra is azért aktív marad, igyekszik eh, a bázisából kiindulva, Irakból és Szíriából kiindulva még elérni bennünket, és tegnap volt egy javaslatom a bizottságban, hogy igenis van egy kihívás, ami fennmaradt továbbra is a terrorista eh, harcosok részéről, ezzel foglalkoznunk kell, de van egy biztonsági kihívás, amit megmondtam a tagállamokban, de vonatkozik ez a szomszédos államainkra és partnerországainkra is, ahol ez fennáll, mert uh, vannak a, ezek az emberek visszaérkeznek, stb., és máshol is fellépnek, és ha máshol fellépnek, az részben a mi szomszédságunk lesz. Tehát ki kell találnunk, hogyan tudjuk a saját értékeinket, a sztenderdjeinket megőrizni, ezt már elmondtam, hogyan tudunk a partnerországokkal szorosabban együttműködni. Security challenge, it undoubtedly... A biztonsági kihívás nyilvánvalóan társadalmi kihívásokat is felvet, ahogy Wimberg kollega is rávitatott, rámutatott, egészségügyi ellátás, vagy egyéb társ- szociális szolgáltatások. Ezt az eddiginél sokkal mélyebben meg kell majd tárgyalnunk. Meg kell nézni azt, hogy mit csinálunk azokkal a harcosokkal, akik visszatérnek. Nyilvánvalóan őket, a, ha bűncselekményeket követtek el, akkor az igazságügyi szolgálatnak kell átadni, de azoknak, akik ide kerültek, a nők, gyerekek, őket de, deradikalizálni kell. Erre vonatkozóan el kell indítanunk egy mélyre nyúló vitát, ebben igaza van, ez kihívást jelent. Továbbá is Ahogy Cseniszi asszony is jelezte, a G7-ek minisztériumi, minisztériális találkozás, találkozóján Olaszországban erről fognak ma beszélni. A téma illetve ezzel kapcsolatos kérdés valóban a dekódolás és a kódolás kezelése nem pusztán azt jelenti ez, hogy megfelelő egyensúlyt kell tudjunk találni azzal, hogy mit tegyünk konkrét helyzetben a lefoglalt eszközökkel, és az, amit, fel, amit ön fel, felvet, az a kérdés további vitát érdeke, érdemel. De gyakorlati támogatást kell adni az igazságügyi szolgálatoknak a, az eszközök lefoglalásához is, és ezekhez nagyon szigorú feltételeket kell tudnunk meghatározni a terrorista eljárás vagy bűnügyi nyomozás keretében. A bizonyítékokhoz való hozzáférés is biztos, ami például másút van a felhőben, vagy más joghatóság alatt. Rengeteg javaslat van, vagy lesz, ezeket jövőre fogjuk elő terjeszteni az elektronikus bizonyítékokra vonatkozóan, úgyhogy lesz majd lehetősége arra, hogy további részleteket megtárgyaljon ezzel kapcsolatban a munkatársak és az ügynökségek támogatása. Említettük már, igen, erős, tá- határozott támogatója vagyok én magam is az Európolnak, az Európol továbbra is növekszik. 86 további állást fogunk megnyitni jövőre. Ha további még több emberre van szükség, akkor visszatérünk Önökhez, hogy beszéljünk róla. Nem akarjuk mi magunk ezt a központi ügynökséget csak a magunk fejbólintására alapozva támogatni. A, sokan érintették a hírszerzést. A csomagban a hangsúly a következő gyakorlati lépéseken van. Igazuk van abban, hogy a vita nagyon gyorsan átpolitizálódhat, és túlzottan politikus töltetet kaphat. Azt hiszem, egyetérthetünk mindannyian abban, hogy fontos, hogy gyorsan előre lépjünk. És abban, hogy a Schengen információs rendszert újra alkalmazni kell, ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy megállapodjanak erről a javaslatról. Arról, hogyha valaki a terrorizmushoz kapcsolható, akkor arról a sziszen belül kell tájékoztatást, információt adni. Attól tartok azonban, hogy nem minden tagállami hírszerzési rendszernek van hozzáférése a SZISZ-hez. Ösztönözni kell tehát a döntéshozókat a tagállamokban, hogy ezt a fajta kapcsolatot kapcsot kialakítsák. Ez egy nagyon gyakorlatias dolog, ezt meg kell lépni. Más fórumokon beszéltünk már erről, azt hiszem kevésbé kell féljünk az európai szolgálatok hírszerző részeinek együttműködésével kapcsolatban. Ez már bizonyos értelemben része, ré, létezik, és meg kell nézni, hogy a meglévő együttműködést és az igazságügyi egységeket hogyan lehet összekapcsolnunk nemzeti tapasztalatok alapján, és tiszteletben tartva a nemzeti érzékeny pontokat. Támogatom magam is azt, hogy az EP az EPPO további jogköröket kapjon a jövőben. Perspektívikusan nagyon örülök, hogy már több mint 20 tagállam része, de ezt tovább kell bővíteni. Számos kérdések vannak, amelyek nem a PNR-re voltak kapcsolatban, most nézzük meg akkor ezt, nem akarom ezt sem megkerülni, bár még két dolgot hadd fűzek hozzá. Lengyelország megvan a, a folyamat, igen, élénk vitát folytatunk Timmerman alelnökkel erről a kérdésről. Szerintem Timmerman alelnök úgy gondolja, hogy lehet előrelépés, de én mindenképpen fontosnak tartom, hogy a lengyel hatóságokkal fenntartsuk a párbeszédet, arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a fenyegettettségeket gyakorlati együttműködéssel kezelni, leküzdeni. Törökország és Interpol. Nem pusztán Törökország problémája ez. Voltak már különböző viták a, a tiltásos felszólításokkal Interpolon keresztül, Aktív párbeszédben vagyunk Törökországgal, igyekszünk a, megerősíteni a belső eljárásaikat, mert ha nem, akkor azokkal a szociális kihívásokkal szembesülnek ők is, amelyekről már beszéltünk. A PNR-rel kapcsolatos kérdések. Nagyon sajnálom, hogyha úgy gondolják, hogy lassúak vagyunk, nem ezt akarjuk, hanem egyszerűen alaposak akarunk lenni. Az első válaszokat már megadtuk a leveleikre aggasztott, hogy olyan, hogy írásos, tehát mindenképpen igyekeztem írásos választ adni az írásos kérdésekre, de be kell, hogy lássam, hogy ezek a válaszok nem tudják a kérdések minden szempontját lefedni, és megilleti önöket a válasz a felvetett kérdésekre. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai vita után és további eszmecserében majd tovább mehetünk elismerem persze azt is, hogy vannak olyan esetek, amikor nem vagyok biztos abban, hogy kielégítő választ tudunk adni, de legalább meg kell próbáljuk. A különböző formában vetették fel a hasonló kérdéseket. A PNR időtávlatai. Ugye most megvan a a mandátum, a megbizatás, ezzel kapcsolatban viszonylag gyorsak tudunk lenni. A G7-ek ma délután és holnap erről meg, ezt megtárgyalják, ösztönözni fogjuk őket arra, hogy tisztázzák a, a megbizatási kört mielőbb. És aztán előre tudnak lép, haladni a tárgyalások is, szintén minél gyorsabban. Továbbra is azt állítom, hogy a meglévő alap megvan, ha érvényes, a transferek alapja még mindig érvényes, de egyetértek azzal, hogy nem akarunk ezen a szinten ragadni. Ehhez kell az önök egyetértése. Most minél gyorsabban meg kell állapodjunk önökkel ezekről a kérdésekről. Én nem pusztán azért, mert más kontextusban is beszélek erről, nem hiszem, hogy ez a, a megállapodásokat nem tartalmazó dolog lenne, szerintem igenis szükség van arra, hogy megállapodjunk, mint minden más nemzetközi egyezménynél. Folytatnunk kell majd ezt a vitát, mert az elemzésünk, az álláspontunk világos. Az összes többi egyezmény, Ausztrália, Egyesült Államok, egészen addig hatályban maradnak, amíg azok nem módosulnak, túlhaladottak, törlik, felfüggeszték, vagy megszüntetik. Ez a normál eljárás, és önök is tudják, hogy a megállapodások egyéb kiterjesztése újra meg újra felmerülő kérdés. Jövő nyáron fogunk újra beszélni róla, és addig pedig tárgyalnunk kell mindenről. De önök is tudják, hogy be lehet szüntetni ezeket a megállapodásokat. Vannak az időben határozott vagy meg, fix pontok már, de ezek között az áttekintés folytatható. Elismerem azt is, hogy ezek a rendelkezések a különböző megállapodásokban nem azonosak pontosan. A az EU PNR olvasatáról talán nem egészen igaz az, hogy még nincs álláspontunk erre vonatkozóan, mert én már nyilvánvalóan nyilvánosan is elmondtam, és benne van a csomagban is, hogy a véleményünk egyértelműen az, hogy az EU tagállamok kötelezettségei, amelyek a PNR irányelvből származnak, azokat nem befolyásolja a bírósági határozat. Ez az álláspontunk, az nem hiszem, hogy nem hangzott volna el. Úgy gondoljuk, hogy eh, az EU-PNR irányelv eh, eltérő helyzete, ami az EU tagállamok PNR adatait illeti, és amelyeket kizárólag az igazságügyi szerveknek adnak át, nem pedig nemzetközi megállapodások eh, tárgyát képezik, hanem tagállamok megállapodását, még akkor is, hogyha azok a Schengen téren belüli utazásra vonatkoznak. De ez egy teljesen más kérdés, szívesen beszélünk ezekről, önök, ezekről is önökkel. Ami pedig a többi eszközt illeti, nos, talán túl röviden határoztuk ezt meg, és további részletekre lenne szükség, de a, a kihatások, a többi eszközre vonatkozó hatások, amiket a levelezésben is jeleztek, valóban ezeket is meg kell nézni. Különböző jellegűek az eszközök, és úgy gondoljuk, hogy ezeknek nincs közvetlen hatások, de nem vagyok biztos abban, hogy ma igazságot tudunk tenni minden egyes ilyen eszközzel kapcsolatban ma, de szívesen beszélek önökről hiszen az álláspontunk alapja az, ez ugye megbeszélhető vagy vitatható, hogy a bíróság véleménye véleményében egy konkrét jogi eszközre utal, egy konkrét helyzetre, és ennek a határozatnak a következtetéseit nem lehet automatikusan más helyzetekre alkalmazni. És ez az itt, ez a, a felfogás minden egyéb jogi határozatra vonatkozik. Mindegyiket önmagában kell tekintenünk, és részletesen meg kell beszélni önökkel azoknak a hatásait. Ezt persze örömmel megteszem. Ebben a szellemben akarjuk a munkát folytatni. E dokumentumról is, ami nagyon sok figyelmet érdekel, és minden egyéb dokumentumról, amiről szó volt. I really do have to go. I'm sorry, but I'm not trying to dodge the questions. We can come back. Okay, okay. So uh, we thank you very much. Nagyon szépen köszönjük King biztos úrnak. Tudom, hogy el kell menjen, és én magam pedig a tanács elnökségének, illetve képviselőinek szeretném megadni a szót. vagy nagyon, tehát ha kérdése van, akkor most a kollégáknak, akkor vagy nagyon röviden tegyék meg, vagy pedig a tanács után. Akkor most igen, A cínikusnak tartom a választ. Ez, meg, ez nem egyfajta játék. A bizottság hozzáállása véleménye szerint megadja magát, pedig a bizottságnak a feladata az, hogy őrizze a szerződéseket, és ezt nem lehet az egyes állampolgár várára helyezni, akiknek emiatt minden egyes alkalommal külön kell a bírósághoz fordulni, vállalni az éveken keresztül tartó eljárást. E, tudja, hogy mi történik, hogyha bíróság elé megyünk például az Egyesült Államok megbízása miatt, ne játszadozzon itt, nem mondja azt, hogy ez egy másik dolog, külön kell megnézni, nem tudja. A bizottság köteles az EU állampolgárok érdekeit megvédeni. Elfogadhatatlan az, hogy az EU állampolgároknak bírósághoz kell fordulni a saját joguk védelme érdekében azért, mert az Európai Bíróság, Bizottság magára hagyja őket. Biztos, hogy ebben megállapodhatunk, erről nem nincs szó. A szó arról szól, hogy a bizottság köteles az EU állampolgárok érdekét megvédeni, és a bizottságot őrizni. És a bizottság ezt most nem teszi. A bizottság nem tesz eleget kötelezettségének. Én tisztában vagyok ezzel a kötelezettséggel, és ez az a kötelezettség, amelyel arról vonatkozóan ön joggal kér beszámoltathatóságot irányunkba a sem e szakbizottsággal, sem más szakbizottsággal keresztül nem tagadjuk-e kötelezettségünket. Ezért is jöttünk el ide, és jövünk továbbra is, hogy tárgyaljunk. Köszönjük szépen, és ezekkel a szavakkal fel is mentjük őt, önt további elkötelez vagy feladatai miatt. Most kérem pedig a bizottság a, után a tanács elnökségének nevében Kájette urat, hogy szóljon. Honorable Chair, honorable... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A tanácsot ma azért hívták meg, hogy véleményt cseréljen a bizottság véleményéről az EU-Kanada PNR megállapodásról. Természetesen hálás vagyok King biztos úrnak, hogy sok kérdésre válaszolt. Tulajdonképpen nem tudom, hogy a tanács mivel tud még a vitához hozzájárulni. Úgy gondolom, hogy a legpertinensebb kérdés, amivel kapcsolatban ma szólhatok, az az, ahogy King biztos úr is mondta, az újratárgyalás kérdése. Ezt tegnap kaptuk meg, a javaslatot erre vonatkozóan, és az elnökség képviseletében megerősíthetem azt, hogy minden szándékunk az, hogy a lehető leggyorsabban járjunk el. A munkacsoportok azonnal megkezdik a munkát, és ahogy King biztos úr is jelezte, reméljük, hogy hamar megszületik a mandátum, és akkor valóban a bizottság újra tárgyalhatja a szerződést. A tanács egy sor kérdést is kapott a parlamenttől az idő rövidsége miatt. Ezeket most a legfontosabb elemekre sűríteném, és mm, eleve elnézést kérek, hogyha meg kell ismélje, ismételjek bizonyos dolgokat abból, amit a, a bizottság képviseletében a biztos már elmondott. A bizottság határozatának, illetve bocsánat, véleményének hatása egyéb megállapodásokra. Ezt a fajta jogalapú megközelítést abból a szempontból kell elfogadjuk, hogy ez a bírósági vélemény nem foglalkozik más országokkal. A bíróság csak egy véleményre vonatkozóan mondta ki véleményét. Egy megállapodása. Az EU-PNR irányelv olyan alapelv, amelyet az Európai Bíróság is több esetben érvényesített. A tagállamok jogi értelemben kötelesek az EU irányelveket átültetni, a, hiszen az nemzetközi jogszabályként működnek, és ez egy folyamatos feladat, bár nagyon nehéz a tagállamok számára. A harmadik dolog a munkajelen lehetséges kihatásai más jogalkotási dokumentumokra. Ami érdekes, az az, hogy a belépési, kilépési kérdésekes dokumentumokra hogy hat ez a vélemény. A, jogi szolgál, a három intézmény jogi szolgálata közösen kijelentette, hogy a a belépési-kilépési eh, rendszerek ellenőrzése kielégíti a bíróság által meghatározott eh, kritériumokat. Az észtelnökség eh, teljes mértékben bízik a jogi szolgálatok véleményében. Ez szerint az ESZ jogszabálytervezet célja más, mint a PNR megállapodásé Kanadával. És az adatok kétség kívül nem sértik a politikai megállapodás jogszerűségét a begyűjtött adatok. Nos, ezekkel az adatokkal köszönetet is mondok a, a figyelmükért, és tisztelt elnök úr is mondta, hogy amúgy is letelt már az időm, ha bármi lenne, akkor szívesen válaszolok a kérdéseikre köszönjük, és örömmel látnánk, hogyha maradna még közöttünk. Sajnáljuk, hogy önt is sürgeti az idő. Úgy látom, hogy ebben a pillanatban nincsen kérdés, ezért kapcsolatban maradunk a továbbiakban is, ezen kérdéskörben is. Köszönjük szépen tehát még egyszer, hogy itt volt ezzel a nagyon fontos információval. Ezen szavakkal azután folytathatjuk munkánkat a következő napirendi ponttal. a, nagy, a kiterjedt IT rendszerek működtetésért és fenntartásáért felelős európai ügynökség. Mónika Mikrové e, tollából származik, aki az előadója volt ezen dossziénak. Ezután a Maková az EU-LISA keretrendszer megbeszélése keretében először az előadónak adom meg a szót, majd azt követően az árnyék előadóknak, illetve bármely képviselőnek, aki szeretne még hozzászólni vagy kérdezni. Itt van mellettünk emellett a bizottság képviselője is, Pascal Milo által, a Home főigazgatóság képviseletében, aki szintén hozzászólhat, amennyiben szükség van rá. Makovály asszony, megadom a szót. Köszönöm szépen az EU LISA feladatáinak elkezdésé után évekkel erősebb mandátumra van szüksége ezen ügynökségnek, ugyanis az EU LISA kell, hogy biztosítsa, azt, hogy a migráció által és a terrorizmus által ránk rót kihívásoknak is meg tudjunk felelni, ezért európai szintű biztonságot nyújtson nekünk. Üdvözöljük a bizottsági javaslatát, amely kibővíti az ügynökség lehetőségeit, így például szakpolitikai és egyéb jellegű fejlesztésekhez is hozzájárulhat. Az EULISA alapvető szerepet játszik az új rendszerek kialakításában, melyekről jelenleg is folyik a tárgyalás. Ilyen például az EES, az ETIAS, az ECRIS rendszer, a TCN rendszer, és emellett az ügynökség nagyobb hatáskört kap majd a statisztikai eh, kutatások és a pilot projektek területén is. A javaslat az automatikus adatminőség ellenőrzési mechanizmusokat is bevezeti, ami kiemelten fontos. Ez biztosítja ugyanis, hogy az inkorrekt és az inkonzisztens adatokat automatikusan eh, azonosítsa a rendszer. Ez eh, régóta problémát jelent, ugyanis a tagállamok sok, esetben nem megfelelő, korrekt és konzisztens adatokat küldenek, pedig nekik kell kitölteniük ezeket az adatbázisokat. Ami az interoperabilitást illeti, az ügynökség feladata lesz a bizottság javaslatának legfőbb technikai jellemzőinek megvalósítása a rendszerek közötti interoperabilitás terén. Azonban van a jelentésben néhány olyan nézőpont, amelyet eh, tovább kell értelmeznünk, és én úgy vélem, javítanunk is. Ezt a, javasl- ezt a jelentésemben is megjelentettem. Ezeket röviden mutatom be. Az első a tagállamoknak nyújtott asszisztencia. Az ügynökség azon kapacitása, amely ebbe keretében kérésre javaslatokat, ajánlásokat és támogatást ad technikai szempontból a tagállamoknak. Ez a legfontosabb módosítás, amelyet az új mandátuma tartalmaz. Itt új IT rendszerekről beszélünk, Ilyen esetekben a tagállamnak mindig lesznek kérdései és értelmezési eh, kérelmei. Megkérdezhetik ezeket az EULIZától. A 12-es cikkben azt javasoljuk, hogy eh, az ügyfél, az ügynökségnek eh, értelmezési kérdések benyújtása esetén a kérdések, a kérelmek azonnal az ügynökséghez jussanak, ne a bizottsághoz, mint azelőtt. Ebben a kontextusban a bizottság ex ante kontrolla fog rendelkezni, és konzultatív jogokkal is. Ezek keretében fel, megvizsgálhatja, hogy az ügynökség megfelelő időben választ adott-e a tagállamnak olyan kérdésekre, amelyek felderítő, érdeklődő kérdések és értelmezést céloznak. A következő javaslati módosítás a technikai eh, helyszínek eh, tekintetében úgy véljük, hogy fontos, hogy az ügynökség a lehető leggyorsabban be tudjon avatkozni a már fennlevő technikai módszerei alkalmazásával. Tovább kell fejleszteni ebből a szempontból a kapacitásait, ezt önök is tudják, hiszen folyamatosan jönnek létre új adatbázisok bármely olyan nehéz kis, melyet a jelenlegi technikai szájton történik, vagy a jövőben továbbra is Strasbourgban kerül tárolásra, amely az EULISA központja. Itt a 13-as cikkre vonatkozóan nyújtok be módosítást. Anna azon lehetőség megalapozására, hogy szükség esetén további technikai szájtokat, technikai helyszíneket indíthassuk, állíthassunk fel. A menedzsment, a menedzsment igazgatóság és a bizottsággal való konzultációt követően. Tehát a fő helyszín továbbra is Strasbourgban lesz, és szükség esetén lehetőséget kell adnunk további ilyen helyszínek összeállítására, felállítására, Természetesen a bizottsággal való konzultáció és a menedzsment igazgatósággal való egyeztetés után. Ami pedig a backup szájtot illeti, úgy gondolom, hogy az EULISA irányító, irányítása a bizottsága való konzultáció után eldöntheti, hogy pontosan hol kellene elhelyezni egy ilyen új helyszínt, annak érdekében, hogy a rendszer folyamatos működtethetőségét biztosítsa. Emellett kiemelem azt, hogy a backup helyszín helyszínnek elegendő lehetőséget kell biztosítani, elegendő kapacitást, hogy egy vagy több egyéb rendszer kiesése esetén át tudja venni azoknak a funkcióját. Hármas pont, nincsen már túl sok. Az országonkénti részvétel a Schengeni aki végrehajtása és az Eurodakra vonatkozó intézkedések kapcsán. Ezen témakörrel kapcsolatban rövid leszek. A 38-as cikk módosításával kívánjuk kibővíteni ezt a társult részvételt más országok részéről, bármilyen az Európai Unióval kapcsol létrehozott megállapodás alapján. Lehetne ez az ország például Grúzia vagy Ukrajna is adott esetben. Azután egy új 38A cikket javasoltunk az ügynökség megfelelő jogalapjának megteremtéséhez, a bizottsággal való konzultációra, a nemzeti szervezetekkel való tárgyalásban való részvételre. Azután lépünk tovább a pénzügyi kompenzációra, amelyben szintén vannak módosítások a 37-es cikk vonatkozásában. Ez adja meg a jogalapot az együttműködésre az Európai Uniós intézményekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, ez egy olyan szolgáltatás, amit az EU LISA biztosítana, viszont hatással van a költségvetésekre, ezért ezeket a szolgáltatásokat kompenzálnunk kell. Ötös pont, átláthatóság. A módosítások a transzparencia növelését célozzák az EULISA munkájában. Emellett az érdek ütközések megelőzését, az az irányító testület, az igazgató testület és az javaslattevő testület eh, munkájában. Nagyon fontos kérdés a függetlenség. Nem szabad, hogy eh, a kormányoktól kelljen instrukciókat kapni. A következő pont az igazgató tanács tagjait illeti, ugyanis ezeknek a mandátumát szeretnénk lehet eh, opcionális esetben kibővíteni. Erre azonban egy átmeneti periódust is bevezetnénk, akár öt évre is növelhetnénk a hivatalának idejét. Akkor is amennyiben a jelenlegi jog kerete között már a hosszabbításra került sor. Ez egy átmeneti intézkedés lenne a jelenlegi és a következő jogi keret között. Azt hiszem, hogy ezzel lefettem a legfontosabb kérdéseket, és azt is szeretném még hozzátenni, hogy Európa egy kihívással néz szembe. Egyrészt eh, nyitottnak kell maradnia, másrészt bizot, biztos, biztonságosnak kell maradnia. Ezért van szükség az eu nak erősebb mandátumára és nagyobb objektivitásra, hogy a nyitottságot és a biztonságot egyaránt szavatolhassa. Örömmel várom az együttműködés kollégáinkban, és remélem megállapodásra is jutunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, tovább lépünk az árnyék előadósra. Az EPP részéről Barbara Kutricka megkapja a szót. Köszönöm a szót, és köszönöm szépen az előadónak a jelentés tervezetet. Örömmel láttam, hogy nagyon jó irányba viszi előre az ügynökség lehetőségeit, a prioritásoknak megfelelően. Annak kifejezetten örülünk, az, hogy újabb technikai helyszíneket kívánnak létrehozni, illetve biztosítanák a vezérigazgató függetlenségét, valamint a 38-as per 1-es módosítását is üdvözöljük a harmadik országok bevonásáról, amely országok már különböző társulási megállapodásokat írtak alá az Ugyanakkor a jelentés tervezetet érdemes lenne tovább finomítani és javítani, főleg a specializált személyzetre vonatkozóan, az új, technológiai, új technikai helyszínek megalapítására vonatkozó követelményekről, a döntéshozatal folyamatáról, az értékeléssel kapcsolatban, illetve az SIS Ritas csomagra való kérdés kapcsán. Ezeket a módosításokat majd be fogom nyújtani ahogy a legutóbb is elmondtuk, az EULISA egyértelműen óriási kihívásoknak kell, hogy megfeleljen az új feladatok fényében, ezért kell biztosítanunk a megfelelő működését a következő évekre is, és örömmel várom az együttműködést az jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönjük. SND árnyékelőadója jön Katarina Tientű. Köszönöm a szót, elnök. Elsőként szerete, szeretnék köszönetet mondani kollégáim, kollégáimnak ezért a jelentés tervezetért az EULISZA ügynökségről. Valóban szükség van egy konstruktív alapra, amelynek alapján tovább léphetünk az Európai Parlamentben. Nagyon fontos joganyagról van szó. Az EULISZA ugyanis kiemelt szerepet fog játszani a biztonság biztosításában és az információ cserében részletesen átolvastam az eredeti információkat a bizottság részéről, és a kollégáim dokumentumait is. Emellett úgy gondolom, hogy van néhány olyan kérdés, melyet részletesebben meg kell vizsgálnunk a többi árnyékelőadóval együtt. Először is nagyon fontos elemezni a felügyeleti szerepet, melyet az Európai Tanács visel. Az előadó javaslatai észszerűek ebből a szempontból. Azonban úgy vélem, meg kell vizsgálni a felügyeleti, felügyelet szükségességét és a kontroll szükségességét, annak érdekében, hogy az EULISA valóban végre tudja hajtani azokat a feladatokat, melyeket eh, rátestáltak, méghozzá hatékony módon. Egy másik témakör, melyet részletesebben, mélyebben meg kell vizsgálnunk, a pénzügyi kompenzációs mechanizmus, melyet az előadó javasolt. Ezen kérdéskörrel kapcsolatban is úgy vélem, hogy eh, át kell még beszélnünk a témakört. Ellenkező esetben az ügynökséget lehet, hogy csak amolyan szolgáltatónak tekintik majd, amelyet ki kell fizetni. Mi azonban tudjuk, hogy az állami hatóságok bizonyos termékeket a piacra is vihetnek, ez pedig negatív hatással lehet az ügynökség munkájára és hatékonyságára. Azután egy további pont, melyre felhívna a figyelmet, az egyéb, nemzeti, egyéb nemzetközi ügynökségekkel való együttműködés és megállapodások kötése. Úgy vélem, hogy az új 38-as cikk keretében egyértelműben meg kell mondanunk, hogy pontosan hogyan képzeljük el a jelentés szellemében ennek megoldását. Úgy vélem, hogy ezt az eljárást a többi ügynökség munkájával kellene harmonizálni, amelyek a bel- igazságügy területén működnek, és a parlament részéről prioritást kell adni a társjogalkotói szerepnek. A következő években nagyon komoly szerepet jelenthet ez. Az eredeti bizottsági javaslat 9-es cikkére vonatkozóan úgy vélem, hogy ez egy elfogadható, legalábbis általánosságban. Az EULISA csak akkor tudja ezeket a rendszereket kifejleszteni, amennyiben a társjogalkodó is a megfelelő döntéseket hozza, azon jogi eszközökkel, melyek jelenleg is tárgyalás alatt állnak. Valóban észszerűnek tartjuk, hogy az EULISZA kifejleszt az interoperabilitási megoldásokat, ez egy olyan kérdés, melyet a továbbiakban is figyelemmel kell követnünk. Végül pedig az adatvédelem kérdésére kitérve. A személyi adatok védelmére. Az árnyékelőadói üléseken úgy vélem, hogy ezt a témát is még egyszer részletesebben körül kell járnunk. Végig kell vennünk az anonimizált adatok statisztikai használatának kérdését, és a 12-es cikk 2 bekezdésének ajánlásait is, amelyek az IT rendszerek általános architektúrájára vonatkoznak. Összefoglalva azonban úgy véljük, hogy nagyon jó lehetőségünk lesz az árnyékelőadói üléseken ezen kérdések megvitatására, melyeket most röviden bemutattam, és biztos vagyok benne, hogy ezen események alkalmával olyan szöveget tudunk összeállítani, amely mindenki számára kielégítő, ugyanis ez az ügynökség igenis megérdemli ezt a bánásmódot. Köszönöm. Köszönjük. Nincsen jelen más árnyékelőadó. Van-e olyan képviselő, amely szeretne még hozzászólni? Igen, valóban én is árnyékelőadó vagyok, de önök is tudják, hogy felhívták már a figyelmet a legfontosabb témákra, ezért eh, igazából én is csak örülök, előre örülök ennek a munkának, melyet együtt folytathatunk ezen dosszién. Az Európai Parlament eh, egyértelműen támogatja ezt az ügynökséget, és eh, biztos benne, hogy képes lesz a megfelelő biztosítékokat megfogalmazni, amelyekkel fenntartjuk a saját követelményeiket az adatbázisok megvalósításában ezért vissza is adom a lehetőséget az előadónak, illetve megadom a lehetőséget a bizottságnak is, hogy röviden hozzászóljon, mielőtt az előadó kapná vissza a szót. Mela úr, megkapja a lehetőséget, kérem, szóljon hozzá. Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként szeretném megköszönni az előadónak ezt az jelentést tervezetet. A bizottság a javasolt módosítókból igen sokat el tud fogadni, hiszen ezek egyértelműsítik, tisztázzák a szöveget, és valóban szükség van rájuk a szövegben. Azonban vannak olyan módosítók, amelyeket nem tud ennyire egyértelműen elfogadni sorban haladva. A bizottság először az egyes módosítóra szeretne majd a 18-as és a 19-esre koncentrálni, amelyek a 13-as cikkre vonatkoznak, a további technikai eh, helyszínekre, amelyek felállíthatóak, amennyiben az igazgatótanács ezt elfogadja. Ez a javaslat már korábban felmerült az igazgató tanács értékelési munkája keretében, azokban akkor ezt a javaslatot nem tartottuk fenn, főleg azért, mert a helyszínek, az ilyen jellegű helyszínek magukban a rendszerek rendeleteiben benne vannak, az ES, a SIS rendeletben, stb. Ahol egyértelműen említik is ezeket a helyszíneket. Tehát a helyszínek módosítása ezen jogi eszközök módosítását is magával vonná, ez pedig úgy véljük, hogy nem az igazgató tanács döntése. A szöveget úgy módosították, hogy a backup rendszerek szimultán aktív eh, módszerre való működtetését is lehetővé tegye. Ez is az igazgatótanács döntése volt. Van lehetőségünk, opcionális eh, opcionális lehet az aktív működtetés, úgy már úgy gondoljuk, hogy ennek továbbra is opcionálisnak kell mennie, maradnia, ezért a 18-as módosítót nem tudja elfogadni a bizottság. A 19-es módosító arra vonatkozik, hogy a backup helyszín bármely egyéb helyszínen e, be lehet rendezni az igazgató tanács döntése alapján. Ez a szöveg úgy tűnik, hogy azt sugalja, hogy ezt a, a backup helyszínt át is lehetne tenni egy másik helyre. Méghozzá az igazgató tanács döntése által. Emellett még nem hajtottak végre hatásvizsgálatot, mely indokolná egy negyedik helyszín létrehozását, vagy a jelenlegi backup áthelyezésének szükségességét. Ezért a javaslat magát a rugalmasságot bevezette a backup rendszer elhelyezésére. Ez az egyik olyan opció, amelyet már a tanácsnak bemutatott október 9-én az igazgatózás elnöke, úgy véljük, hogy ez egy olyan technikai megoldás, melyről még gondolkodni kell. A továbbiakban bármilyen olyan döntés, amely a már fennálló rendszerek jogi anyagát érinteni, a társjogalkodókra kellene, hogy maradjon, illetve érték, illetve eh, hatásvizsgálatot kell erről folytatni, és nem hagyhatjuk az igazgató tanácsra. A 3 és a 16-os módosító, amely a 12. cikk első bekezdésével foglalkozik, a tagállamoknak nyújtott tanácsadásról van szó. Itt a szöveget tisztázni kell olyan értelemben, hogy az ügynökséghez forduljon a tagállam, ilyen segítségre van szüksége, amin azonban, hogyha a támogatásról beszélünk, akkor biztonsági és migrációs intézkedésekre van szükség, akkor ezeket az Európai Bizottsághoz kell intézni ezeket a kérdéseket az ügynökségnek. Nincsen kapacitása, hogy értékelje ezeket a biztonsági feladatokat. És ez egy olyan döntés volt 2016 elején, amikor az Európai Bizottság az Eurolizától támogatást kérte a hotspotok ügyében Másrészt pedig az Európai Bizottság nem ellenzi, hogy az ügynökség időben reagáljon, vagy gyorsan reagáljon a kérdésekre a négyes módosító. Elnézést kérek, Melo úr. Két-három perc múlva szavazunk. Esetleg összefoglalná röviden? És a konkrét ajánlásokat pedig az előadónak mondjuk írásos formában el tudnák küldeni. És azt tudom javasolni, hogy az előadóval, árnyék előadókkal találkozzunk újra, hogy a módosítókon végig tudjunk menni. Köszönöm szépen, köszönöm a megértését és a megjegyzéseit figyelembe veszük majd. Most az előadó kap újra szót, hogy röviden összefoglalja, mielőtt eh, tovább szavaznánk. Köszönöm szépen. Tudom, hogy egy újabb szavazás kezdődik. Csak az adatvédelemről szeretnék röviden beszélni. Az Európai Bizottság valamikor készített az Euroliza létrehozása idején egy tanulmányt. A következtetés az volt, hogy biztonságosabb egy ügynökséget használni arra, hogy az összes adatbankot, adatbázist lefedjék. A biztonság semlegesség ügyénél fogva is fontos az, ez, amit mondtunk. Tehát és az, e- e- e- a biztosítani kell hozzáférést az Eurlizának. Mindig könnyű azt mondani, hogy egy ügynökségre figyeljünk oda adatvédelem ügyében, mint hogyha többet. Tehát egyszerű, hogy itt a tíz szervert hozunk létre. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen. A kollégáknak szeretném elmondani, november 6-a 6 óra, délután 18 óra a módosítók határideje. Itt az eszmecserét lezárom, és mondjuk adjunk egy percet a kollégáknak, hogy helyet foglaljanak, és ezzel megkezdjük utána az újabb szavazást. Colleagues, um, please get ready for the vote. Kedves kollégák, készüljünk fel a szavazásra. Mindenki elektronikus kártyával szavazik. We'll start in just a few seconds. Please get ready. Másodperceken belül megkezdjük. Colleagues, if everyone is ready, just... Amennyiben mindenki felkészült, akkor kezdjük meg a szavazást, kérem. Látom, hogy még néhányan nem foglalták el a helyüket. Jó, akkor most megkezdjük az első elektronikus szavazás a második szakasz során. A digitális stratégiával kapcsolatban kérsz szót előadó jó, akkor folytathatjuk, kedves hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Van, aki nem szavazott, mert még nyitva van. Mindenki szavazott. A kérdésem, tehát most mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító, megnyitom a szavazást. Huszonhatos módosító. Has everyone voted? The vote is closed. Mindenki szavazott? 26-os tehát, eh, elutasítva. Négyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom a négyes kompromisszummal, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 37 hetes módosító, első rész. Lezárom. Elutasítva. Második rész. Bocsánat. Negyvenhármas módosító. Megnyitom. lezárom. Itt a, szocialisták és demokraták egyel többen szavaztak, kérem ezt vegyék figyelembe. Okay, we can close the vote, the vo- and that is... És elfogadtuk. 45-ös módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdés, a hetes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas módosító. Megnyitom. Lezárom. Szocialista demokraták eh, megint egyel többen szavaztak. Lehet, hogy itt. Egy plusz még mindig nyitva van. Egy kártyát vegyenek ki, lezárom. Elutasítva 9-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 10-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 11-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 13-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 14-es módosító. Lezárom. Elutasítva. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 17-es. Megnyitom Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 22-es módosító, megnyitom. Lezárom elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom. Closed. That's Le, lezárom, elfogadtuk. Hivatkozások, egyes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kettes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hármas módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Négyes módosító. Lezárom. Elfogadva. Ötös módosító. Lezárom. Elfogadva. Hatos. Módosító. Lezárom. Elfogadva. Név szerint szavazunk most az egész szövegről, a módosított formájában megnyitom. Lezárom. 53 52-3-1 tartaszkodás mellett elfogadva. Gratulálok az előadónak. Colleagues, we move now to... Kedves kollégák, tovább lépünk. A elektronikus kommunikációban a magánélet védelme az, az előadó Laristen kolléganő egy jelentés tervezet elfogadása. Mielőtt megkezdik a szavazást, megadom a szót az előadónak. Nagyon röviden fogok hozzászólni, csak köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadóknak, a néppárti előadónak is, akik mindent elkövettek, tehát az utolsó pillanatig, hogy kompromisszumra jussunk erre készek voltunk végül is, de hát nem mindig működött a dolog. De mindenképpen nagyon nehéz munkát kellett elvégezni, nagy mm, volt a munkanyomása, és tényleg mindenki igyekezett a lehető legkeményebben, aktívan dolgozni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, és azt hiszem az elérhető legjobb eredmény az, amit biztosítunk, az egyes kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez a szociális demokratáknak egy plusz van megint. Jó, kiigazítottuk, ezt tar- vegyék figyelembe, jó? Lezárom, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. A kettes ko- cikkel kapcsolatos kompromisszum elnézést. Pontosabban szólva, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. A harmadik cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. Négyes cikkkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom. lezárom, elfogadva. Az ötös cikk kompromisszuma. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Hatos cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom elfogadva. Hetes pont kompromisszuma. Szánják rá az időt. Nem adok meg oldalszámot. Nem adok meg oldalszámot. Hetes. Keressék meg, kérem saját tempójuk szerint Steven Zasson. Megvan tehát, jó, lezárom, elfogadva. 8-as cikk kompromisszuma, megnyitom. Természetesen kérdezhetik, de én nem mondom meg az oldalszámot. Még mindig Nyitva van a szavazás. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 9. cikk kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Szállják rá a szükséges időt. Tehát a 9. cikknek van egy kompromisszum, erről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Tízes cikk kompromisszum. Még mindig nyitva van, még mindig szavazhatnak. Lezárom. Elfogadva. 11 A cikk kompromisszuma. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 12. cikk kompromisszuma. Nem, nem. A 11 -á. Ezt elfogadtuk. A 12-es következik. Mint már mondtam, a 12-es. Kérem, figyeljenek oda pontosan. 12-es cikk kompromisszuma. Lezárom. Elfogadva. 13-as cikk kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. 14-es cikk, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 15-ös cikk kompromisszum. Lezárom elfogadva. 16-os cikk kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Compromise Article 17, the vote. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum, igen. Megszab- megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. 24-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es cikk kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Szavaz, azt szavaztunk a hivatkozásokról. Záró szavazás, amely név szavazás név szerinti szavazásként. Megnyitom. elég nehéz helyzetben vagyok most, de hogyha a szakbizottság várna egy percet, akkor... Eh, Ez most záró szavazás. Kedves kollégák! nem várhatunk. Az egyik koordinátor kérte, hogy egy kicsit tovább várjak, de most azért lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 31-24 arányban egy, szav, egy tartózkodással. A módosít a tárgyalások mandátumára megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31-25 arányban. Nem volt tartózkodás. Gratulálok. Mr. Boni, um, do you wish to take the... Boni, nem tudom, kére szólni. Kedves kollégák, mivel az Mario Loriston utolsó napjait tölti az lp e ben mert eh, úgy eh, döntött, hogy Észtországban folytatja a karrierjét, szeretném megköszönni neki az eddigi munkáját és a vitákban való részvételét. Köszönjük, Mário! Thank you, Very dignified. Köszönjük szépen, valóban érdemes volt ezt elmondanod, mert köszönjük. Nagyon izgalmas szavazás volt, kör, kedves kollégák, de most kérem, hogy vegyük a következőt, nagyon sok kollégát szorít az idő, úgyhogy rájuk való tekintettel, ha megengedik, akkor folytatom. Ez azt jelenti, hogy áttérünk az Eurojust jelentés EU ügynökségek együttműködése. Axel Foss az előadó. Kíván szólni? Igen, röviden. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, előadóknak, Köszönöm, hogy ilyen gyorsan sikerült mindent megoldani, azt követően, hogy viszonylag hosszan vártunk. Most az eredmény azt hiszem láttat minket, és kiválóan elfogadható. Köszönöm szépen. And, um... Köszönöm, Axel. Nézzük a szavazást. Seven. A 187-essel megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Nyolcas módosító megnyitom. vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. A kompromisszum megnyitom. Lezárom. B kompromisszum megnyitom. Lezárom. elfogadtok. C kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. Tizenhetes megnyitom. Kedves kollégák, a 14-est attól tartok, kifelejtettük, kérem, hogy a 14-eshez menjünk vissza. 14-es módosítóra megnyitom. 14-es. Lezárom. Lezárom most. Elutasítottuk. Most akkor nézzük a 17-est. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 242-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. D kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. E kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es, megnyitom. Closed. Lezárom. Elutasítva. 32-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. F kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. G kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. H kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Így kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. G kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. K kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elkompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 284-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. N kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. O kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 90, 64-es megnyitom. 64-es. 69-es, 69-es, 69-es. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Júri 40, Júri 40, Lezárom. Elfogadtuk. P kompromisszum. Megnyitottuk. Lezárom. Elfogadtuk. Q kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Júri 42-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ezt kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. T kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Z D kompromisszum megnyitom. Adatvédelmi kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. TA kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. U kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. B kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. W kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 387-es megnyitom. 387-es. Lezárom. Elfogadtuk. X kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Y kompromisszum. elnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Z kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 140-es módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. Amendment 143. Vote is open. 40-es módosító. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 144-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 145-ös megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtok. 146-os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 147-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 148-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 149 e, és a 230-as egybe megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 150-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 151, 154-ig terjedő módosítók együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 155-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kont 44, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kont 45, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 156-os módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtó. 157-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 158-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 408 és 159-es együtt Elnézést kér az elnök. 408-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 159-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kont 46-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 160-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 109-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kont 47-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as kont, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. ZC kompromisszum. Megnyitom a szavazást. elfogyott az ABC, sajnos nem tudtuk tovább menni. Lezárom a szavazást. Elnézést, kollégák, valami nem működik a géppel, eh, problémánk van. Ezért újra kell vennünk a ZC kompromisszumról való szavazást még egyszer szavazzanak, legyenek szívesek. Újból megnyitjuk a ZC-ről való, ZC kompromisszumos szavazást, megnyitom a szavazást. Tehát szavazunk a ZC kompromisszumról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 52, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 165-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 166-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 167-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 168-as, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 169-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kont 50, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 170-es módosító és Kont 51-es együtt. Tehát a 70 a Kont 51-esről együtt szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52, kont 52, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 171 és kont 52 együtt. Lezárom. Elfogadtuk. Kont 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 172-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 173-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 174-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 4.13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 4.14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 4.15-ös, megnyitom. Closed. A szavazást lezárom, elutasítva. Juri 58. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 177, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 178, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 179, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 180, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 181, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 416-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Júri 61, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 182 és 471 együtt. Lezárom. Elfogadtuk. 418-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 183, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 184. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 185. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 186-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kont 55, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kont 56, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 188-as, 189-es egyben, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Z a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Juri kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Juri három. megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Júri négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Júri ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Juri 7-es. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 198-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 199-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadtuk. Kont 3-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Júri 8-as, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Carried. Júri 9, vote is open. Júri 9. Closed. Zárom. Carried. Amendment 201. Vote is open. 201-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ZB kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 203-as módosító. Megnyitom a szavazást. 213, bocsánat. Lezárom. Elfogadtuk. Ö, ötös és Juri 14 együtt. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 215, megnyitom. Lezárom Júri 15. Zárom. 216, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 217, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kont 5, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kont 6, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Júri 16, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 218-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 219, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 220, megnyitom. lezárom, ezt elutasítottuk, és akkor most név szerint szavazunk módosított formájában a szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk, 51 mellette 5-en ellene nincs tartózkodás, és most pedig a tárgyalási felhatalmazásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elfogadtuk 50 mellette, 5 ellene, nincs tartózkodás, hosszúrnak gratulálunk. Gratulálunk. So we have to make a colleagues, um, colleagues, just uh, for your timings and information, because Kedves kollégák, korán befejeztük a szavazást, most uh, egy szünet következik 12.30-ig, mert túl gyorsan szavaztunk. Tehát a következő program 12.30-kor kezdődik, amikor is közösen ülésezünk az ECON szakbizottsággal. 12.30-ig szünet van, köszönöm a hatékony együttműködést, ezzel a szavazás végéhez értünk.